Monsieur le candidat commissaire, monsieur... Biztos jelölt úr, magisztris elnök úr, hölgyeim és uraim! A sajtó képviselőjétől azt szeretném kérni, hogy kérem, hagyják el a termet, köszönjük, hogy jelen voltak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a biztos jelölt úr a meghallgatást követően a sajtó rendelkezésére áll majd. De most már kezdenünk kell a munkát annál is inkább gyorsan kell kezdenünk a munkát, mert rendkívül szigorú időzítésnek kell megfelelnünk. Lewandowski jelölt úrnak három órája van, egy perccel sem kevesebb, de egy perccel sem több, mert ezt követően ki kell vonulnunk a teremből, hogy a következő meghallgatásnak helyet adjunk. Ezt az ülést, ezt a meghallgatást az interneten közvetlenül lehet nyomon követni. A Költségvetési Bizottság nyilvános üléséről van szó. A sajtó, a többi európai intézmény képviselői, a diplomáciai testetek képviselői jelen vannak, és üdvözlöm őt. Ezen kívül el szeretném mondani azt is, hogy ez az ülés a Költségvetési Bizottság elnöksége vezetésével, a Kokobú és elnöke magisztis elnök úr jelenlétében folyik, akit üdvözlök. El szeretném mondani azt is, hogy az Agri és a Regi szakbizottságokat szintén meghívtuk, és jelezték nekem, hogy mindegyik esetben a szakbizottság elnöke fog kérdezni bizottsága nevében. Szeretném üdvözölni Janusz Lewandowski urat, aki biztos jelölt a pénzügyi programok és a költségvetés tárcára. Nem ismeretlen számunkra Lewandowski úr, de Lewandowski biztos urat nem ismerjük, illetve biztos jelölt urat. Ezért a bizottság jóváhagyásának ö, ö, megfelelően, a 17-es mellékletnek megfelelően a parlamentnek értékelnie kell ö, a biztos jelöltet, kompetenciái, európai elkötelezettsége, illetve személyes függetlensége szempontjából. Ezen kívül azt is értékelnie kell, hogy mennyire ismeri azt a területet, amelyet képviselnie kell, illetve kommunikációs készségét is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a meghallgatás előtt egy kérdőívet töltött ki a biztos jelölt úr. Az írásbeli kérdésekre adott válaszokat kiosztottuk minden nyelven a képviselőknek. Ezen kívül a teremben több dokumentum is található. Lewandowski úr önéletrajza angolul, németül és franciául, Lewandowski úr bevallása angolul, illetve az úgynevezett mission statement amelyet Barózó úr, Lewandowski úrral kapcsolatban megalapított, az a kérdőív, amelyet kitöltött, illetve Barózó úr levele. Végezetül pontosítani kívánom a meghallgatás lefolyását. Előre is elnézést kérek a biztos jelölt úrtól, illetve a jelenlévő szakbizottsági tagoktól, képviselőktől azért, mert rendkívül szigorúnak kell lennem a hozzászólásokkal kapcsolatban, és kénytelen leszek azt a hálátlan szerepet felvállalni, hogy mindenkit meg kell szakítanom, aki többet beszél, mint amennyit beszélhet. Ez 10 perc a bevezetőt illetően, a biztos jelölt esetében, és egyetlen perc a kérdezők számára. Van lehetőség a biztos úr részére egy percben válaszolni, illetve ezt követően válaszolhat a kérdés feltev, kérdést feltevő, vagy pedig ugyanazon frakció egy másik tagja, abban az esetben, hogyha a kérdező át kívánja adni válaszadási lehetőségét egy másik tagnak az adott frakcióból de itt a titkárságnál rendkívül szigorúan számolunk el a frakciókat illető hozzászólási idővel, annak érdekében, hogy a saját magunk által megállapított szabályokat tiszteletbe tartsuk. A koordinátorok vonatkozásában, illetve a Költségvetési Bizottság vonatkozásában a hozzászólási idő elosztását illetően. A biztos úr tehát 10 percben bevezetőt fog tartani, ezt követően körülbelül 2 óra 45 percben kérdések hangzanak el, majd, ha még marad egy kis időnk, azt fogom javasolni Lewandowski úrnak, hogy konklúzióval zárja a hozzászólását. Azt javasolnám tehát, hogy most hallgassuk meg a biztos jelölt úr, Lewandowski úr bevezetőjét. Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. President. Sitting behind me, but I'm... Köszönöm eh, szépen. Háttal ülök önnek, de hát nem én akartam így. Hadd mondjak néhány szót, tényleg csak néhány szót a saját anyanyelvemen, vagyis lengyelül. Mert a nyelv a nehéz időkben a kultúra, illetve a nemzeti identitás fenntartását is szolgálja, és egy olyan generációhoz tartozok, aki még emlékszik a nehéz időszakokra. Tudjuk, hogy mennyire fontos volt az, hogy az Európai Unióban részt vehettünk, és én mindenképpen támogatom az Európai Unióban a többnyelvűséget, ugyancsak akár Súrján László, itt van körünkben, és én gyakorlatias is vagyok, és annak érdekében, hogy a munkát megkönnyítsem, mindenképpen, hogy egymást megértsük, angolul fogom folytatni a beszédemet. Szeretném kifejezni azt, hogy mennyire örülök annak, hogy ebben a megszokott teremben lehetek, azonban már más szerepben, otthon érzem itt magamat, úgy érzem magam, mint családom körében, azonban egy új szerepben vagyok most. Danuta Hübnernek is itt kellene lennie. Most egy kicsit fordította az útja neki, mert ő most a regionális politikai szakbizottságban van, ahol parlamenti képviselőként kérdezi a jövőbeli regionális biztost. Természetesen tőkét kovácsolhatok a tapasztalatomból, amelyet itt a parlamentben gyűjtöttem, de hadd osszak meg önökkel két tapasztalatomat, amelyet kezdőképviselőként szereztem. Az elnökség tagja voltam, Jan Mulder, Ralph Walter ültek mellettem, illetve Reimer Böge, akik sokkal tapasztaltabbak voltak, mint én, de nagyon toleránsak voltak, velem segítettek, akárcsak frakcióm tapasztalt tagjai, Lamassur úr, James Ellis, Gressle asszony, Geriga Poledo úr, mind segítettek nekem. A második tapasztalatom az az volt, hogy a többi frakció beleértve az ellenzéki frakciókat, Jutta Haug, Katrin K. Ann Jensen, ők is segítettek, és való, a felelős politika döntések példáját jelentették, és különböző értékeket képviseltek, de egyesülten tudtak fellépni akkor, amikor közös álláspontra volt szükség, és ez az Európai Parlamentnek az erősség, és most, hogy már kiszélesedtek a jogkörei, ez még fontosabb, de ez az egységesség, amikor erre szükség van, ez látható az Európai Bizottság részéről is, ez a kollegalitás. És én teljes mértékben támogatom ezt az elvet, hiszen mi egy csapat vagyunk, akik azt biztosítják, hogy az európai politikák koherensek legyenek. Mindenki hozzájárul saját részéről, de mindenkinek felelőssége van akkor, amikor megszületik a döntés. Néha kényelmes lenne, sőt ma is kényelmes lenne számomra, hogyha nem igazán nyilatkoznék sokat, hiszen a kollégium még nem döntött. De nem szabad alábecsülni a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk ebben az évben, és erre kitértem írásbeli válaszaimban is. A bizottság viszonylag későn lép életbe, ezért nagyon sok munkánk lesz, sok politikai jellegű munkánk lesz az éves munkák eh, mellett. Az alapvető elképzelésem a következő. Az Európai Unió egy nagyon ambiciózus szabályozó, amely az egész világon szeretné kiterjeszteni a szabályt, de ez nem mindig sikeres, ahogy azt láthattuk Kopenhágában és nem régiben. De ez a nagy szabályozó egy viszonylag mérsékelt költségvetéssel van ellátva, a GDP 1%-át teszi ezt ki. Ez körülbelül Ausztria költségvetésének eh, felül meg, illetve Franciaország költségvetésének a felének, illetve Németország költségvetésnek is részét jelenti ez. Tehát eh, ezen mérsékelt eszközökkel kell bánnunk, akkor, amikor nagyon turbulens időket élünk. Az Európai eh, Unióban a krízist követően nagyon sok tagállam küzd a saját problémáival, deficitekkel. Nagyon nehéz időszakot élünk, és ez azt jelenti, hogy előfordulhat az, hogy előre nem látott események merülnek fel, és figyelembe kell venni azt is, hogy néha a politikai ígéretek figyelmen kívül hagyják a költségvetési korlátokat. Ezért nagyobb rugalmasságra van szükségünk a következő pénzügyi tervek során, és mozgástérre, illetve arra bevonjuk a magánszektort, illetve az Európai Befektetési Bankot és más szerveket is. A Lisszaboni szerződést követően most már előre kell tekintenünk, meg kell reformálni a költségvetést. Ez számomra azt jelenti, hogy ez fejlődés, nem pedig forradalom, tehát nem evolúció, nem, nem revolúció, nem evolúció. Figyelembe kell vennünk a különböző megállapodások bölcsességét is, amelyek már beváltak. Nem kell most a saját erőforrásokról beszélni, de például a több éves kohézióra meg kell szilárdítani. De nézzük, hogy például a vidékfejlesztési intézkedéseinket hiszen nem minden, ami hagyományos, ez nem biztos, hogy idejét múlt. Egyfajta egyensúlyt kell létrehozni, például a pénzügyi rendeletet sokkal felhasználó baráttá kell tennünk, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha pozitív dasz tudnánk leadni az elkövetkező időszakban. Tehát, hogy még felhasználó barátabbak legyünk, közelebb legyünk a polgárokhoz, ez fontos lehet, egy vezérfonal lehet az Európai Bizottság számára. Mindemellett az Európai Bizottságnak felül kell értékelnie a megválasztott emberekkel kapcsolatos viszonyát, tehát a képviselőkkel feltartott viszonyát. Remélem, hogy a jövőben jó kapcsolataink lesznek, és kész vagyok arra, hogy feltegyék a kérdéseiket úgy gondolom, hogy erre lesz elég idő. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Gratulálok, hogy 8 percben sikerült megtartani bevezetőjét. Így kicsit hosszabban beszélhet majd a meghallgatás végén. Most pedig az első körben a kérdések jogán a koordinátoroknak adom meg a szót. A néppárttal kezdjük. Salvador Garriga úré a szó egy percben. Eh, Köszönöm szépen, Lewandowski úr, hogyha van ideális profilja az európai költségvetési biztosnak, hát akkor ön az, hiszen önnek megvan ez a tapasztalata. Megfigyelőként érkezett először Brüsszelbe, aztán később képviselő lett az Európai Parlamentben, majd a Költségvetési Szakbizottság elnöke volt egy olyan időszakban, amikor tudtuk, hogy milyen volt a parlament és bizottság közötti erőviszony, tehát valóban kitűnő a tapasztalata és véleményem szerint kitűnő biztos lesz. Egy kérdésem lenne. Ön az első biztos, akinek már alkalmaznia kell a Lisszaboni szerződést, és a költségvetés szempontjából ez új lehetőségeket teremt. Hogyan kívánja ön a költségvetést a bizottság középpontjába állítani. Ön azt mondta, hogy igazságos broker szeretne lenni a parlament és a bizottság között. Ez rendben is van. Arról kell gondoskodnia, hogy legyen állandó egyeztetés a jelentéstevőinkkel a legfontosabb területeken. Ez lenne a legfontosabb. Köszönöm szépen, Lewandowski úr. Egy percben öné a szó. Köszönöm szépen üdvözlöm ezeket a kérdéseket. Persze senki sem tökéletes. Nyilván alkalmazkodnunk kell Lisszabonhoz, ez átmeneti intézkedéseket igényel. De a novemberi egyeztetésben során már nagyjából megegyeztünk ebben. Ami a parlamenttel való együttműködést illeti, a szellemét illetően ez ígéretes, ami a hivatalos ö, formáját illeti. Most tárgyalunk a keretegyezmény reformjáról, és amikor csak szükség van rá, jelen leszek a parlamentben. Barozó elnök úrnak ezek az útmutatásai a parlamenttel való kapcsolatban. Vannak konkrétumok is a javaslatok között, az egyik már megszületett október óta, az elnökök értekezetét illetően. Válaszolnék arra kérésére is, hogy intenzívebb és hivatalosabb ülésekre is sor kerüljön közöttünk. Elnök, köszönöm szépen. Gariga úr nem akar újra kérdezni, köszönöm szépen. Görön Fermúr következik egy percben. Uh, Mr. Lewandowski. Uh... Lewandowski úr, a költségvetés nem csak a számokról szól, hanem politikai értékekről is, és ez gyakran ellentétbe kerül egymással, például a szociális bevonási politikákkal, a nemek közötti esélyegyenlőségi politikákkal, stb. A 2010-es költségvetésben nagy volt a konfliktus a szociális bevonás között, a mikrofinanszírozást sem oldották még meg, mert a tanács azt úgy akarja finanszírozni, hogy csökkenti a progresszt, a szociális bevonás programját. Tehát nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy a szociális bevonást csökkentsük, Lewandowski úr. Második kérdésem. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban sokat vitatkoztunk, és volt, aki szerette volna csökkenteni a szociális kérdéseket. Mit gondol az új 2000 20-as tervvel kapcsolatban erről. És gyakran voltak ellentmondások az EU fejlesztési programját illetően is, például a családtervezést illetően, illetve a nők szexuális jogait illetően a fejlesztési politikákban. Mit gondol ezekről Lewandowski úr? Köszönöm szépen, Lewandowski úr, kettő percben kapszod. Köszönöm szépen. Ami a az integrációt illeti sok eszköz áll kez, rendelkezésünkre. A mikrofinanszírozást szeretném kiemelni. Azt hiszem, hogy senki sem kétli azt, hogy ennek nagyon hasznosnak kell lennie a vállalkozások támogatásában, illetve a fiatalok számára a munkahelyteremtésben. Természetesen vannak ellentmondások, erről tudok, de nem a jelenlegi, már létező programok rovására kell mindezt elérnünk. De azt hiszem végül is a parlament érte el azt, hogy ezt a csomagot növelje a legutóbbi pénzügyi tervekről szóló tárgyalások során. A cél az, hogy igen, szoros ö, mázsokon belül sikerüljön előrelépnünk. Azt hiszem, kicsit még korai erről beszélni részletesen, de nagyon nagyra értékelem a mikrofinanszírozási eszközt. Ami Lisszabont illeti, nyilván Lisszabon nem csak növekedésről szól. Ezt valószínűleg nem volt elég egyértelmű a Lisszaboni stratégiában, úgyhogy Például a területi kohézió elsőként jelenik meg, és nem csak a szociális és gazdasági kohézió. Végezetül a fejlő, fejlesztésről hangzott el egy kérdés, de nem igazán vagyok benne biztos, hogy mi is volt pontosan a kérdés. If I could come back on that. It's on... Igen, az, az ahhoz kötődött, hogy voltak viták az EU fejlesztési politikájával kapcsolatban, itt voltak viták a családtervezéssel és a nők szexuális jogával kapcsolatban. A 2010-es költségvetés módosításai között nagyon sok módosítás volt, ami erre a kérdésre koncentrált, a, gyakran nem akarták támogatni a nők reproduktív jogával kapcsolatos módosításokat. Az Európai Unió pedig kijelentette azt, hogy nagyon fontos a reproduktív jogok tiszteletben tartása a millenniumi célkötőzések eléréséhez. Ezen kívül az egyenlő fizetések kérdése nők és férfiak között, erről is beszéltünk a börtönveg jelentés kapcsán. Itt elvetették azt, hogy legyenek jogi fellépések, akkor, hogyha ez nem valósul meg és nem volt szabályozás egyenlő bánásmód kapcsán sem. Tehát ennek kapcsán kell megkérdeznem azt, hogy ön mit gondol ezen fejlesztési diszkriminációs kérdésekről, abortuszról, vagy a melegek jogairól? Köszönöm szépen, egy percben Lewandowski úr szó. Tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy európai szinten mennyire fontos ez a kérdés, illetve az európai intézmények ö, szintjén. Nyilván jogosan kérdez rá arra, hogy hogyan szavaztam, ö, mivel frakciómmal együtt szavaztam, és a költségvetés eszközeivel a fejlődő világnak segíthetünk, és az Európai Unió a legnagyobb adakozó az egész világon. Bár néha eltérünk ettől, nem csak a nemek közötti egyenjogúság terén, de hogy ezt hogy tudjuk elérni, egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Minden, amit említett, nem feltétlenül csak költségvetési eszközökkel oldható meg. Igaza van, a politikai családommal együtt szavaztam ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen az ALDE nevében Jensen asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Nagyon nagy reményeket fűzök a biztos jelölt úrhoz. Nagyon nehéz feladatai, feladatok várnak rá az új hosszú távú pénzügyi terv és a félidős felülvizsgálat említhető többek között. A parlamentnek korlátozott befolyása van a bevételi oldalra, amin röviden beszélt. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, sok rabat, visszatérítés, egyebek, és ennek a bizottságnak a tisztelt elnöke megpróbált javaslatokat beterjeszteni, amelyek segíthetnek a tagállamoknak. Szeretném megkérdezni öntől, készen áll-e arra, hogy elmélyült vitát indítson útjára újból ezekről a kérdésekről? És az ön véleménye szerint hogyan kellene megtervezni a saját forrásokra vonatkozó ezen folyamatot? Köszönöm Jensen asszony, hogy ilyen pozitívan utalt erre a kérdésre. Lewandowski úr, a szó kettő percben. Még jól emlékszem, a történetre, hogy a cég összetörött az elnökük alatt, amikor az adózás kérdését vetette fel. Lehet, hogy Európa még nem készült fel egy új adóreformra. Ugyanis eh, ez nagyon károsan érintheti az, vagy eh, az elvárásokat, eh, nagyon visszavetheti, amiket az állampolgárok fűznek az unióhoz. A parlament dolgozott ezen, és kell felülvizsgálat minden szemponttal kapcsolatban, beleértve a saját forrásokat is. És kötelesek vagyunk egy új javaslatot beterjeszteni az új több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban. Figyelembe kell venni a Lamaszúr jelentést. Ez egy nagyon komoly erőfeszítés volt arra nézve, hogy eh, kapcsolatotba lépjen a nemzeti parlamentekkel, és ki eh, terjessze a vitát. Azt hiszem, hogy a meglévő struktúrák sok tekintetben hiányosak és ellentmondásosak most franciául folytatom, tehát ellenmondásosak sok tekintetben a struktúrák. Eh, a eh, diagnózis eh, viszont viszonylag könnyű itt a tagállamok fiskális szuverenitása politikailag garantálható, és azt hiszem nem jött el annak az ideje, hogy a saját forrásokkal kapcsolatban egy pusztán fiskális rendszert kezdjünk működtetni, ugyanis politikai megvalósíthatóság szempontjának is meg kell felelni. Ezért arra törekedhetünk csak, hogy javuljon minden. Talán két szakaszban, ahogyan ezt egy parlamenti jelentés is javasolta. Ezekben a dokumentumokban, jelentésekben megtalálunk mindent, ami jelenleg megvalósítható. Ennyit szerettem volna mondani a e, több éves pénzügyi keretről és a felülvizsgálatról. Köszönöm, Jensen asszony, egy percben. Nos, tudjuk, hogy ez a vita össze fog kapcsolódni majd a közös agrárpolitika jövőjéről folyó vitával is. Sokat beszélünk arról, hogy a kapot meg kell változtatni és a környezetvédelemmel, az állati jóléttel és az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos közkiadások körébe kell ezt vonni Készültek tanulmányok ezen a területen, és az Európai Parlament 2009-es költségvetéssel kapcsolatban egy kísérleti projektet indított útjára, de még nem történt semmi ezzel kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy ön biztosként biztosítani tudja azt, hogy a költségvetési hatóság ezen igényeinek megfelel, és tesz valamit ezzel a kísérleti projekttel. Köszönöm Lewandowski úr egy percben minden tiszteletem az öné, és azt mondom, hogy természetesen igen, ezzel foglalkozni fogok. A kap változik. Most már a költségvetésnek nem ugyanolyan arányát teszi ki, mint amikor 70 és 80 százalékat tett ki még a 80-as években, ez most már lement 50 százalékra, de még mindig a közös politikák közül ez az a terület, amelyet a legtöbb bírálat éri. Úgy gondolom, de ez a személyes véleményem, hogy itt nincs szó az agrárpolitika renacionalizálásáról. Ez továbbra is közösségi politika marad. Viszont folyik a moduláció, többnyire önkéntes alapon, és a tagállamok önkéntesen dönthetnek úgy, hogy az eh, agráriumnak jutatott támogatást más eh, csatornákba terelik, vagy más területeknek adják hát a vidékfejlesztés, a vidéki ipar fejlesztése, eh, mint fontos cél megjelenik. De a bizottság teljesen tiszta tudatában van annak is, hogy ez a közösségi politikáknak az a területe, amit a legtöbb kritika ér. Köszönöm szépen, a zöldek következnek. Düranú asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, Lewandowski úr. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy a bizottság által vezetett költségvetés felülvizsgálati tárgyalásoknál mi történt. Az éghajlatváltozást a legtöbben rendkívül fontosnak tartották az energiakérdésben is. A kérdésem az, hogy továbbra is ez lenne a prioritás ön szerint, bár voltak korábban kijelentései, ahol úgy értettem, hogy a versenyképesség önnek fontosabbnak tűnt. Ezen kívül az, agri, az agrárpolitikával kapcsolatban ö, részben válaszolt arra a kérdése, hogy ö, a közvetlen támogatásokat hogyan kívánja orientálni az önkéntesség alapján. Én szerintem valamilyen komolyabb, kötelezőbb jellegű megoldásra van szükség, és ami a vidékfejlesztést illeti, főleg ezen a területen. 2020-ban, ez a harmadik kérdésem, szeretne felgyorsulni a bizottság. Ön szerint hogyan lehetne ezt követni költségvetés vonatkozásában? Köszönöm szépen, De Lewandowski következik kettő percben. Természetesen a globális felmelegedés kérdésével egy kicsit más kontextusban szoktunk foglalkozni, és szembesülünk új kötelezettségvállalásokkal is a pénzügyi konszolidáció kapcsán. A helyzet azonban az, hogy itt nem 2,4 milliárd euróról van szó, hanem 150 millió eurót kell valahol megtalálnunk a közösségi költségvetésben. A parlament amikor a releváns horizontális programokat 50 millióval megnövelte 2010-ben, nos 2010-et kézben tartjuk többé-kevésbé. A következő az, hogy találjunk 2011-re és 2012-re is újabb pénzeket. És tökéletesen ismeretlen az, nem tudjuk azt, hogy 2014-től hogyan finanszírozzuk a klímaváltozást az is kérdéses, hogy a közösségi költségvetésből teljes ellenőrzésünk alatt hozzunk el létre egy éghajlati alapot, majd ez olyan kérdés, amire a jövőben fogok választ adni ami a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdést illeti. Nagyon sok területen én a bottom-up, a lentről felfelé megközelítés úttörője vagyok, a helyi bölcsességet, a tudást kellene alapul vennünk. Az agrárpolitikának új irányt akarunk adni, és a cross-compliance működik, a kölcsönös megfelelés, de ez nem, nem teljesen önkéntes. Most már egyre inkább a e, régi e, tagállamokra koncentrálunk, átmeneti időszakot kaptak az új tagállamok, és ez egy bölcs megoldás, hiszen e, nagyon nehéz a volt Comecon rendszerből kimászni, és a tiszta környezetvédelmi technológiákat alkalmazni. 2020 a felülvizsgálat éve, konkrét prioritásokról attól tartok, hogy nem az idei tavaszi európai tanács fog megalapodni, hanem a júniusi csúcs találkozó, és akkor rögzítik majd a politikai prioritásokat. Elnök, köszönöm szépen. Düran asszony, Trüppel asszony. Köszönöm. A második kérdésre Tényleg rá, németül fogok beszélni hallgattam önt, Lewandowski úr, az elmúlt percekben, és szeretném megkérdezni azt, hogy az ön politikai vezető szerepét, mint biztos jelölt, hogyan értelmezi? A kopenhágai konferencia kudarca után Tudjuk, hogy politikailag is, és ami azután kell, hogy tükröződjön a költségvetésben, mindenütt lényeges változásokra van szükség, hogyha a jövőben jobb eredményeket akarunk az ökológia területén, illetve a gazdaságban is, hiszen ezt a kettőt össze kell kapcsolni. Elmúltak azok az időt, amikor kiátszottuk egymás ellen az ökológiát és az ökonómiát, a környezetvédelmet és a gazdaságot. Nagy változásokra van szükség majd a középtávú költségvetésekben. Tehát szeretném megkérdezni, mi az ön eh, interpretációja? Valóban, amit eh, eddig hallottunk, az az, amire szüksége van a bizottságnak, vagy pedig nem kellene inkább nagyobb mozgató, eh, rugály, rugójává, dinamikus erejévé válnia ennek a bizottságnak? Köszönöm, Lewandowski úr válaszol egy percben. Ami nekem nem nagyon tetszik az Európai Unióban, az az, hogy a, a politikai kötelezettségvállalások finanszírozása nem kielégítő. Ugye vannak kötelezettségvállalások Kopenhága kapcsán is, a klímaváltozás ügyében, és a probléma ezeknek a finanszírozása. Politikai döntés, ami megszületett mindenkinek a várakozását alulmúlta egyébként ami a 2020-as stratégiát illeti. A környezetvédelmi kérdések európai programok elsődleges prioritásá váltak. A költségvetési dimenziója ennek, beleértve a felülvizsgálatot is, hát majd 2020 20 ban jön, és ez mindig egy veszély tulajdonképpen a júliusban, miután a 2020-as stratégiát elfogadtuk, akkor jön a felülvizsgálat, és a 2020-as stratégiában a klíma már első helyen szerepel a prioritások között. Ennek kell, hogy legyen következménye, hogyha azt kérdezzük, nem csak a szlogenek szintén, hanem hogy tényleg hogyan kapcsolódik ez, milyennek a költségvetési vonzata. Köszönöm szépen. A konzervatívok nevében Bokros úr nincs itt. Epping úr szeretne hozzászólni egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul fogok válaszolni. Itt a saját forrásokról beszélünk, ugyan így elhangzott az, hogy elvileg nagyon óvatos ezeknek a növelésével kapcsolatban. De mi a helyzet az adókkal, az európai adókkal kapcsolatban? Dehane úr és Ferhosszat úr az európai adónak nagyon nagy támogatója, és Van Rompuy elnök úr is beszélt egy nagy zöld zöldüléséről az uniónak. Ön ellenzi-e, vagy támogatja-e az európai adót ennek a e, zöld e, zakónak a jegyében? Köszönöm szépen, Lewandowski úr, kettő Az elnökünknek köszönhetően itt lezajlott egy felülvizsgálás, e, Hollandia, Ausztria és más országok is beruháznának egy pusztán fiskális rendszerekbe a források kapcsán. Itt a kérdés az, hogy ugye a tanácsban egyhangú döntésre van szükség a saját források kapcsán. A másik dolog a tagállamok fiskális szuverenitása. Ez itt politikailag is elfogadható megoldás jöhet csak szóba. Vannak jelöltek, akik szeretnék növelni a saját forrásokat. Schreier asszony is tette egy javaslatot 2004-ben. Ezek itt vannak az asztalon, több javaslattal együtt. Az adózás, új adózási formák kapcsán nagyon érdekes új javaslatok születtek, például a széndiokszid emisszió kapcsán is a saját források növeléséhez kapcsolódóan. Itt a fiskális semlegesség, az egyszerűség, és az ilyenfajta adók begyűjtésének a költségeit is figyelembe kell venni. Tehát nem zárom ki ezt, de azt hiszem, hogy először meg kellene változtatni a római szerződés eredeti szellemiségét kicsit felülvizsgál. A, eh, ezzel ellentmondásos eh, lenne az, amit most a saját forrásokkal kapcsolatban sokan várnak. Köszönöm szépen. Ekin úr? Nem, nem szeretne újra szólni. Köszönöm szépen. Egy római ö, uralkodó azt mondta, hogy a pénznek nincs szaga. Ö, most el kell döntenünk, hogy a pénznek van-e színe a GUE nevében Miguel Portás úr következik egy percben. Senhor candidato a eh, comissário, eh, a minha pergunta é esta. Eu ouvi... Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr. Többen említették a saját forrásokat, eh, háromféle módon is sor került erre. Először is felmerült az egyhangúság kérdése a döntése kapcsán, másrészt pedig ugye nem zárjuk ki a lehetőséget annak, hogy növeljük a saját forrásokat. Azután felmerült az is, hogy vezessünk be egy új adót a pénzügyi tranzakciókra, ami segítene a gazdaságnak, segítené a gazdasági fellendülést. Sárközi elnök elsősorban, de mások is, Gordon Brown, aki más politikai család tagja, olyan megalapításokat tettek, amelyekben támogatták a Tobin-féle adót. A kérdésem az, hogy miközben látjuk, hogy több politikai vezető, miniszter, elnök véleménye változott. Ön miért nem támogatja ezt az elképzelést arra hivatkozva? Ez az ön saját, saját véleménye csak? Köszönöm szépen, Lewandowski úr, kettő percben. Ez nem egészen így van. Én rendkívül nyitott vagyok a kokobú eljárásai iránt a parlamentben. Vannak bizonyos kritériumok, és tudom, hogy az adózás mint egyik lehetőség fennáll. Bár eddig még nem kapott teljes támogatottságot, de végül is, mint lehetőség megvan. Ugyanúgy, mint az Európai Központi Bank. Úgyhogy nyitott vagyok ennek feltárására, persze még egyelőre mindenféle konklúzió levonása nélkül az ilyen jellegű megoldásokat, de a 2020-as stratégiában megfogalmazottak szerint. És kötelesek vagyunk különböző módszereket ajánlani az olyan rendszerek vonatkozásában, amelyekre utalt a 2005-ös decemberi csúcs. De teljesen adózás szempontjából semlegesnek kell lennünk, átláthatónak kell lennünk. Továbbra is azt képviselem, hogy nyitott vagyok alternatív rások irányába, és még azok is, akik nagyon sokat gondolkodnak ezeken a megoldásokon, másfajta véleménnyel rendelkeznek a különböző kritériumok vonatkozásában. Köszönöm szépen, Portes úr, egy percben. Van egy második kérdésem, elnök úr a kohézióra utalnék. Nem csak területi kohézióra, hanem szociális kohézióra is. Úgy gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy a területi kohézió rendkívül fontos a szociális kohézió szempontjából, de nem elegendő. Jelentős politikákra van szükségünk a szociális védelem terén, amelyek pillanatnyilag nem léteznek. De a következő pénzügyi terv során megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy egy további európai alapot hozzunk létre, az Európai Unión belül található gyengébb társadalombiztosítási rendszerek számára. Lewandowski úr, az Európai Unió teljes integrált részét kellene megvizsgálnunk. Vannak gondok az ügynökségekkel kapcsolatban, a független alapokkal kapcsolatban, és tudom, hogy a parlament például az Európai Fejlesztési Alapot a költségvetésbe kívánja bevenni. A kérdés az, hogy a különleges éghajlati alappal hogyan finanszírozzuk az éghajlatot kérdését. Úgyhogy az álláspontom azt képviseli, hogy a már létező megállapodásokat tartsuk tiszteletbe, és ami a többi pénzügyi eszközt illeti, inkább a jelenlegi költségvetésen kívül találjunk erre megfelelő megoldást. Bár ebben az esetben az integrált európai költségvetést nem tudjuk annyira a kezünkben tartani. Úgyhogy a különleges alapra utalnék, ami a jelenlegi álláspont. Elnök, köszönöm szépen! Most az EFD képviselőjének kellene következnie, de úgy látom, hogy Márta Andreasen nincs itt, és Morgantini úr sem. Ami a függetleneket illeti, Vertman asszony jelezte, hogy nem, tudott el, nem tud ma eljönni, és kimentette magát az utazási nehézségek miatt. Van der Stopp úr sincs itt, úgyhogy azt javaslom, hogy Kolmájer asszonynak adunk, adjunk szót, hogy Gariga úr idejét használhassa fel, amit ő nem használt fel. Parancsoljon! Herr Vorsitzender, kedves elnök úr, tisztelt biztos úr, szeretnék egy kérdést feltenni önnek az épületpolitikával kapcsolatban, mennyire kész ön arra, hogy tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a különböző tervekről, és hogy bevonja a tervezésbe, a projektek kifejlesztésébe, és készen arra, hogy egy teljes tervet adjon át a Költségvetési Bizottságnak az ingatlanok állapotáról, illetve hogy milyen fajta ö, ö, tervet kíván elkészíteni arra, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk felépni költségvetés szempontjából. Lewandowski válaszolja meg a kérdést egy percben. Köszönöm szépen! Ez a közös nyilatkozatban is benne van, ez része lesz a novemberi ö, egyeztetésnek, illetve benne van az egyeztetés eredményében. Egy hosszú távú elképzelést szeretnénk létrehozni. Előfordult ez korábban, utolsó pillanatban jelentek meg transferkérelmek a költségvetésben, ezt ismerem, hiszen én is felelős voltam ilyen témáért. Tehát nem csak szinergiákat szeretnénk megtekinteni, hanem szeretnénk azt látni, hogy milyen a szinergia van a bizottság és a parlament között, illetve a többi intézmény között, akkor, amikor külföldön vásárolunk valamilyen ingatlan. De a parlament ezt már régóta kéri, mégpedig azt, hogy inkább vásároljunk, ne pedig béreljünk ingatlanokat. Ez pedig egy hosszú távú stratégia keretén belül történjen meg, és kész vagyok arra, hogy általános képet nyújtsak át önnek, önöknek ezekkel kapcsolatban. Alors, pour varier un petit peu... Köszönöm szépen, hogy most egy kicsit változatosabbá tegyük a meghallgatást. A kokobú következik, úgyhogy 35 percen keresztül az elnökségi feladatokat és a kalapácsot is de Magisztris úrnak adom át, aki a Kokobú eh, elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, üdvözlöm eh, önt, köszönöm szépen eh, önnek, és üdvözlöm a biztos jelölt urat, Lewandowski urat. Mielőtt még az egyes frakció képviselői feltehetnék a kérdésüket, a Költségvetés Ellenőrzés Bizottság elnökeként szeretnék néhány szót szólni. Elolvastam az írásbeli válaszait, de szeretnék egy kis magyarázatot kapni, biztos jelölt úr. Hogyan szeretne egyensúlyt találni az egyszerűsítés között, amelyek megfelelnek a céloknak, illetve hogyan, másrésztről pedig hogyan próbálna leküzdeni a súlyos csalási eseteket, anélkül, hogy azok tovább súlyosodnának. Hogyan kívánja az úgynevezett elfogadható hibákat kezelni? Ez azt jelenteni, hogy ön azokat is felelősségre vonná, akik nem megfelelően kezelik, nem megfelelően bánnak az európai pénzekkel, azokat az országokat, illetékeseket meg fogja nevezni, akik nem megfelelően jártak el az európai pénzekkel? Prego, signor commissario. Ah, Biztos jelölt úr. Köszönöm szépen. Nincs ennél komplexebb, mint a pénzügyi szabályok egyszerűsítése. Mindenki ismeri azt a, ezt a történetet, például a kollégám is ismeri, Gressle azt, és a többiek is. A 2002-es pénzügyi rendelet a Center Bizottsággal kapcsolatban jött létre, és 2006-ban szerettük volna ezt sokkal felhasználóbarátabbá tenni, 2007-ben lépett ez életbe, most már áttekintjük, áttekintettük kétszer a pénzügyi rendeletet, és a bizottságnak az a célja, hogy ne csak az elfogadható hibát valósítsa meg, hanem új módszereket próbál megvalósítani, az Európai Befektetési Bankkal próbál együttműködni, illetve az úgynevezett PPP-k esetében is. De a hiba, ez a megengedhető hiba elve, ez a szemvégszéktől származik, de ennek során figyelembe kell venni azt, hogy mennyire komplexek az egyes politikák. Tehát itt kezdetekben kutatásra van a kutatás területén kell itt egyszerűsítést elérni, hiszen itt gyakran panaszkodnak bürokráciára. 2010 területén kívánunk itt lépni, a többi területen később. Tehát azt szeretnénk, hogyha lenne egy kétszázalékos os határ a különböző politikák esetében, és úgy gondolom, hogy ezt elég jól kifejeztük a már meglévő pénzügyi rendeletekben. A Lisszaboni szerződés célja is ez, hogy a pénzügyi rendeletet sokkal felhasználóbarátábbá tegye, de az Európai Bizottságnak az is a célja, azt is célul tűzte ki 2005-ben, hogy megkapja az első pozitív DAST. Grazie. Grazie. Do la parola. A... Köszönöm szépen. Most uh, eh, a kollega kapja meg a szót. Uh, tessék. Uh, tisztelt uh, biztos jelölt uh, úr, szeretnék kérdést feltenni önnek a struktúrális alapokat illetően. A struktúrális alapok finanszírozásával kapcsolatban 11% százalék a kifizetéseknek nem volt szabályszerű. Tehát ez azt jelenti, hogy a költségvetés nem igazán hatékony ezen a területen. Olyan sok szabálytalanság ö, volt, hogy ez probléma lehet az egyes tagállamokban. Két évvel a strukturális alapokról szóló akcióterv után nincs előrelépés, és ez kételyekre ad okot azzal kapcsolatban, hogy az akcióterv helyes volt-e, jól működik-e. Mit kíván tenni annak érdemben, hogy ezek a szabálytalanságok jobban figyelembe legyenek véve, és hogyan tudnánk nagyobb értéket kapni a pénzünket ezen a területen is. Köszönöm szépen. Két percben válaszol a biztos jelölt úr. 11%. Köszönöm szépen. A 11 százalék nem elfogadható ö, hiba százalék, és Természetesen ez a kohéziós politikák értékelése. Másrészt azonban figyelembe kell vennünk azt, ami 2004 és 2008 között fejlődésként volt tapasztalható. És a 2008-as mentesítési eljárás ezt tükrözte is. Eléggé pozitívan értékelték ezt az auditorok, de a hiba százalék összességében csökkent is illetve a költségvetés végrehajtása is javult. Ahogy önök is tudják, és mindenki tudja, a kohézió problematikája az, hogy 80%-ban a tagállamok kezelik. Több szintű kezelés formájában. Úgyhogy ez elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik. Az az ambiciózus cél, hogy olyan DAS szülesen, amelyet az egyes nemzeti auditorok is elfogadnak, még nem igazán reális az elkövetkezendő időszakban, eddig még nem sikerült elérnünk ezt. Mert felmerül a különböző eltérő normák problematikája az egyes tagállamokban. Nagyon jól ismerem a problematikát, hogy egymásra mutogatunk mert vannak olyan tagállamok, amelyek még azért lemaradóban vannak a végrehajtás terén. Ez nem igazán népszerű a tanácsban, én pedig a kettő között vagyok, mert nagyon jól tudom, hogy a parlament mit szeretne a kedvezményezettek vonatkozásában. Azt is nagyon jól tudom, hogy milyen problémával küzdenek a föderációs államok hiszen náluk nagy probléma a nemzeti DASZ megfelelő kialakítása. Köszönöm szépen, egy ilyen gyorsan válaszolt. 30 percet kap még a kiegészítő kérdése. Egy másik fontos kérdés a mezőgazdasághoz kapcsolódik. Ezt már említettük. Az Agri főigazgatóság jelentéséből kiderül, hogy a 2007-es évben 1,58 százalék, Németország 0,3, Spanyolország 0,6 volt ez az érték, és vannak olyan országok, ahol teljesen más. Bulgáriában több mint 13 százalék volt a rendellenességek százaléka. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzési rendszer nem megfelelően működik, és azok a szankciók, amelyeket a bizottság alkalmaz, és amelyek segítségével be lehet fagyasztani bizonyos alapokat, vagy visszaszerezni azokat, úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik. Úgyhogy... Mi szerverő Parancsoljon biztos jelölt úr, egy percben. Ez is már ilyen mutogatásos probléma volt a tagállamok részéről, de hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy a végrehajtás más és más az egyes országokban. És a 0,3%-tól kezdve Németország esetében egész más értékekig jutunk el a különböző országokban. De megint csak az önkérdése is, arra vezet, enged következtetni, hogy különböző normák, különböző standardok léteznek az egyes tagállamokban. Ez igaz az igazságszolgáltatási rendszerre is. A 2,9 milliárd euró tavalyi értékre is igaz ez, és ez nagyon jónak tűnik. Úgyhogy kérem, ne felejtsék el, hogy minden, amit hibának neveznek, nem minősíthető csalásnak. Lehet, hogy csak tényleg hiba, nem pedig pénzpocsékolás, úgyhogy szeretnék hangsúlyozni egy dolgot, a hiba nem csalás. Csak egyes esetekben igaz ez. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm szépen, Geyer úr következik egy percben. Danke, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Lewandowski úr, milyen biztosítékot tud nekünk arra adni, hogy a külső fellépés valóban EU-s politika marad, és nem pedig kormányközi politika lesz. Mit javasol arra, hogy ezen a területen hogyan lehet növelni a pénzügyi átláthatóságot, és hogyan kívánja bevonni majd a költségvetési mentesítési folyamatban az új európai külügyi szolgálatot? Grazie. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr, kettő percben. Ami a külső ö, szolgálatot illeti. A legláthatóbb a feladata a Lisszaboni stratégiában tapasztalható. A tanács útmutatása pedig abban nyilvánul meg, hogy saját adminisztratív forrásaikat is kezelhessék. A pénzügyi rendeletekkel kapcsolatosan a legfőbb probléma az, hogy hogyan tegyük ezt lehetségessé, hogyan találjunk egy olyan megoldást, amelynek segítségével az operatív kiadásokat integrálhassuk, ha így születik meg a döntés. A bizottsági fejezetbe, és ugyanakkor az administratív részt, ami a többi intézményre vonatkozik, máshova. De mindkét területen mindenképpen a parlamentnek legyen köteles mindenki elszámolni. Ez a probléma. Legyen bármilyen is a döntés, ami a külső szolgálatot illeti, és amely április végéig kell, hogy felálljon, vagy pedig a bizottság legyen ezért felelős mindkét területét, de a parlamentnek kell ö, elszámolniuk mindkettőjüknek. Ha Lisszabon láthatóvá akarjuk tenni, akkor igenis létre kell hoznunk ezt a külső szolgálatot, anélkül, hogy az emberi erőfárásokat túlságosan terhelnénk egyrészt a bizottság, másrészt a tanács részéről kellene ellátni ezt a szolgálatot, illetve a külföldi delegációkból, a bizottsági delegációkból. Köszönöm. Gájer úr, egy percben. Ha megengedi, még egy kérdést szeretnék feltenni. Itele eh, kollega által elmondottakhoz kapcsolódóan semmi nem bonyolultabb az egyszerűsítésnél, és ön is a bevezetőjében a felhasználó barát kifejezést használta, eh, annak eh, leírására, hogy önnek milyenek az elképzelései. A National Management Declaration, tehát az állam, tagállamok által kiadott eh, nemzeti nyilatkozatokat eh, szeretnénk mindenképpen a nagyobb felelősség jegyében eh, megkapni a tagállamoktól. Mi az ön véleménye erről? Szia. Köszönöm szépen, parancsoljon biztos jelölt úr egy percben. Ugyanazt gondolom, mint az egész bizottság, ismert a bizottság álláspontja, a megbízhatóság szempontjából jobb lenne, hogyha a tagállamok kiadnának ilyen nyilatkozatot, de hát itt fontos, hogy mit akarnak a tagállamok maguk. És emellett szükség van természetesen a nemzeti auditálás végző szervezet tanúsítványára is. Ezen a területen, tehát ez a több ö, szereplős a játék az Unióban. Szia. Köszönöm szépen. Caci kis képviselő következik egy percben. Bandowski. Köszönöm szépen, elnök úr. Lewandowski úr, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság azt hivatott ellenőrizni, hogy korrektek-e a számok, voltak-e szabálytalanságok, és ön a bevezetében elmondta, hogy nagyon jól kiismeri magát ezen a területen. De most van egy új hangsúlyos területet, nem csak a korrektséget akarjuk vizsgálni, hanem a hatékonyságot is a számok kapcsán. Az ellenőrzés sokszor jó, de túl késő és már előzetesen lehetne vizsgálni, hogy valamilyen intézkedés az eredményesség ígéretével kecsegtete. A kérdésem az, mit tudna ön tenni annak érdekében, hogy a tagállamok tegyék világossá az álláspontjukat, miszerint adott esetben valamelyik intézkedés nem hatékony, akkor nagyon sok észszerűtlen kiadástól mentesülhetnének a tagállamok. És ehhez kapcsolódik a második kérdésem. Hogyan egyeztet ön a kollégáival, vagy kifizetőkkel, regionális alap, agrár alappal? Eh, Itt eh, az egyeztetés a főigazgatóságok és a fő, biztos között a múltban nem volt mindig kielégítő. Grazie. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, kettő percben. Uh, the starting point A vita kiinduló pontja a szabálytalanságok kapcsán az kell, hogy legyen, hogy volt előre haladás és ez a 2008-as mentesítési eljárásban világossá vált. Nehezebb bevezetni a, az eredményesség kritériumát, ugyanis eh, ez tetszőlegesen értelmezhető formális kritériumokkal könnyebb ellenőrzést, értékelést végezni. De ez a költségvetési rendelet természetes evolúciójával függ össze, felhasználó barátság, egyszerűsítés mellett fontos a racionalitás is. Kvantifikálni kell tudnunk, és operatív módon eljárnunk, már egy sokkal bonyolultabb feladat. A költségvetési rendeletet évenként felülvizsgáljuk, ez küszöbön áll, nagyon sok észrevétel érkezett az egész EU-ból, ezzel kapcsolatban elindítottunk egy nyilvános konzultációt tavaly októberben, és azt hiszem több mint 200 módosító javaslat érkezett már be a költségvetési rendelet kapcsolatban. Nagyon sok a kedvezményezettektől, nyilvánvalóan akik a plusz kritériumok egyszerűsítését kérik általában. Köszönöm szépen! Szacimakákis úr, még egy kérdés. A tagállamok kötelezettségekkel rendelkeznek, ön már említette a naminget, shaminget, azaz nevezzük meg a vétkeseket, és így szégyenüljenek meg. Szeretnénk javítani, csökkenteni a szabálytalanságokat. Ez nyilvánvaló. Hol van az ön számára a prioritás, és mi eredménye, mi nagyobb, ígér nagyobb eredményességet az infrastruktúra, vagy a kutatás, innováció? Biztos úr, kettő már. Igen, már elkezdtük itt is a naming and shaming-et, úgyhogy nem tartózkodom ettől én sem. Persze ezt jobb kezdetben bilaterális alapon megtenni. A bizottság szabálytalanságokat összegyűjtötte, és nagyon jól ismertek a vétkesek, úgymond. A második kérdése a tolerálható hibakockázatra vonatkozott, vagy pedig arra, hogy a költségvetési rendeletben mi, mi a elsődleges prioritás? Nyilvánvaló, hogy a kutatás, a kutatás. De időnként csak beszélünk arról, hogy az Európai Unióban növeljük a kutatási ráfordításokat a e, költségvetési módosítása, 2010-es módosításnál e, itt pont csökkentés volt. E, ez egy jelzés arra nézve, hogy itt valami nem stimmel a kutatási projektekkel. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a zöldek képviseletében senki nincs itt mert hát, hogyha mégis, akkor majd később Sanicki úr. De nem, elnézést kérek, Trüppel asszony a zöldek nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr. Amikor az egyszerűsítésről beszélünk, szeretném tudni, hogy ezt hogyan tudjuk valóban javítani. És milyen megoldást részesint ön előnyben? A tagállamokat hívja fel arra, hogy a nemzeti nyilatkozat kapcsán próbálják megjavítani a pénzügyi gazdálkodást? Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr kettő percben. Azt hiszem, hogy könnyebb lenne egy jelentést készíteni arról, hogy mi hogyan tudnánk ezt javítani, mint hogy a tagállamok adnának a megbízhatósági nyilatkozatot. Még valamit elfejtettem a szabálytalanságok kapcsán elmondani. Nagyon sajátos időszakot élünk meg az előzetes kifizetések egyszerűsítésének két szakasza lezárult, a szociális alap társfinanszírozása vonatkozó javaslatát nem fogadták el, de nagyon fontos, amikor a költségvetési rendelet módosításáról beszélünk, Gressle asszony is pontosan tudja, hogy már két forduló lezajlott az általány, az előleg kifizetések egyszerűsítésével kapcsolatban, hogy ez felhasználóbarátabb legyen megpróbáljuk az egész kohéziós politikát, a támogatásokat úgy felhasználni, hogy ez válságkezelés célját is szolgálja. De ez nem megy. Nagyon szigorú pénzügyi gazdálkodás, ellenőrzések nélkül. Ezt a két, ez a két dolog sokszor ellentmond egymásnak. Itt konfliktus is lehet, ez itt időre van szükségünk és új megközelítésre, például a banki kölcsönökkel kapcsolatban, hogy megkönnyítsük a kedvezményezetes életét, hiszen ez egy válságkezelés célzó eszköz, de ugyanakkor nagy nyomás alatt vagyunk, hogy nagyon szolid pénzgazdálkodás, pénzügyi gazdálkodást folytassunk. A három éves módosítása a költségvetési rendeletnek majd függ a sok új eszköztől is. Lehet ez PPP, vagy valamilyen új pénzügyi eszköz, és a tolerálható, az elfogadható kockázat, hiba kockázat új koncepcióját is alkalmaznunk kell rendkívüli a környezetünk a válság miatt. Nagyon nagyok az elvárások, és mi igenis ígéreket teszünk az a különböző szakpolitikákkal kapcsolatban, és egyszerűsíteni fogjuk az előleg kifizetéseket. Köszönöm szépen. Trüppel asszony kíván-e még visszatérni? Igen, szeretnék visszatérni még erre a problémára. Persze egyetértünk, hogy nem újabb plusz bürokráciát akarunk, papírgyártást, de itt politikai szellemiségről, elkötelezettségről is szó van. Hogyan tudjuk javítani a pénzügyi gazdálkodást, és tudjuk, hogy ezért 80%-ban a tagállamok a felelősek. Hogyan tudjuk elérni, hogy a tagállamok jól gazdálkodjanak a pénzekkel, és kölcsönös pozitív szellemiségben javuljon a helyzet, a legjobb modellek ezekkel próbáljunk meg a tagállamoknak segíteni abban, hogy hatékonyabbá váljon a pénzügyi gazdálkodás. Itt nem papírokra, deklarációkra van szükség, hanem arra, hogy hogyan változzon meg a tagállamokban a politikai gondolkodás, ez a pénzgaz, pénzügyekkel kapcsolatos szellemiség. Biztos előtt úr, azt kell, hogy mondjam, és ez nagyon fontos, úgymond fogalmazhatok így Kelet-Európa számára, elég sok a panasz az európai alapok felhasználása egy nagyon nagy gyakorlat volt a pénzügyi programozás tekintetén, regionális szinten is. Itt egy teljesen új dologról volt szó és így is próbáltuk javítani az új tagállamokban az igazgatást. Persze sokat lehet kárhoztatni szabálytalanságokért, az elmúltban már nem szükségtelen a kohéziós politikában. De én e, pozitívan ítélem meg a helyzetet, mert úgy látom, hogy tényleg nagy az előrelépés a tekintetben, hogy mennyire tudatosan működtetik a pénzügyi programozást, a pénzügyi gazdálkodást, a belső ellenőrzést, és eh, ez eh, sok országban, az euró új tagállamban az európai alapok forrásának a felhasználásával kapcsolatban világossá vált. Persze a régi tagállamokról is beszélhetünk. A pénzügyi programozásban helyi, regionális szinten szinte forradalom zajlott Európának azon a részében, amit is, amelyet ismerek. Köszönöm szépen! és végezetül Csárnecki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül szeretnék feltenni egy kérdést a lengyel biztos jelölt úrnak. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek a jó válaszokhoz és a nagyon kiváló előadáshoz, bevezetőhöz, amit hallottunk öntől. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban az én frakcióm nevében szeretnék most ennek feltenni egy kérdést. Az ön véleménye szerint hol találjuk a legnagyobb hibákat, amikor arról beszélünk, hogy vannak szabálytalanságok, az, a pénzügyi eszközök vagy a források elköltésében. A bizottság mit tervez a következő öt év? szervekre vonatkozóan. Hogy javuljon a helyzet? És végül még egy fontos kérdés. Az ön véleménye szerint, hogyha megvalósulna az EU bővítése a Balkán országokkal, ennek milyen hatásai lennének a következő több éves költségvetésre? Köszönöm. Kettő percben a biztos jelölt úr. Egy modell példával élhetnék. Mi ugyan más politikai család tagjai vagyunk, politikai ellenfelek vagyunk, úgymond a hazánkban, de itt együttműködünk példamutató módon. Sok minden elhangzott már a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hibákkal összefüggésben. Még nagyon sok kívánni való ezzel kapcsolatban. A kohéziós politikát már említették, ott a legnagyobb, a, vagy ott a legtöbb a szabálytalanság. A másik ilyen terület pedig a e, külső erőfeszítések területe ez megint csak egy e, olyan terület, ahol a költségvetés rendszerint e, eredményesebbé, hatékonyabbá kell tenni, és racionálisabban, észszerűbben kell felhasználni a forrásokat. E, itt az igazgatásról beszéljünk, beszélünk, és hogyha a pocsékolásról van szó, akkor általában erre gondolunk az igazgatásra, de Hát itt nem csak ennek a területnek az ellenőrzéséről beszélünk, hanem vannak más fejezetei az európai költségvetésnek is, ahol azért tapasztalunk előrelépést is, és hibákat is. Ön az újabb bővítést említette. Itt természetesen fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, nagy figyelmet fordít a parlament erre a kérdésre. És mindenek előtt Törökországról kellene beszélnünk a bővítés kapcsán. A struktúrális alapok mintegy 60%-ának a felhasználására lenne szükség Törökország csatlakozása esetén. De hát vannak más tagjelöltek is. Most elsőleges becsléseket mondhatok, ha Törökországot is belevesszük, de nem akarom elijeszteni önöket, hogyha túl nagy számokat mondok, ezért inkább nem mondok számot, de hát ez majd 2010 utáni probléma. Köszönöm szépen. Még egy kérdéshez kapcsolódóan. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm az érdekes és nagyon diplomatikus választ és a második része volt nagyon diplomatikus. Az igazgatási kiadások elsősorban a kül, politikai külső fellépés kiadásai az a terület, ahol szerintem az arányokon változtatni kell. Ezt írja fel magának jól, biztos úr, szurkolni fogok önnek, és remélem, hogy ön egy nagyon jó és nagyon hatékonyan dolgozó biztos lesz. Biztos úr, egy percben. Igen, igaza van, és köszönöm. Természetesen a helyzet az, hogy az ötödik fejezet kicsit bővül, növekedett a negyedik fejezettel összehasonlítva, ahol is jelenleg vagy párhuzamosan az én meghallgatásommal zajlik Lady Ashton meghallgatása, és ez, ez inkább hozzátartozik. Elmondanám, hogy itt 45 milliárd euróról van szó, tehát valóban nagyon fontos ez a külső fellépés területe, és az nagyon szorosan összefügg ezzel az Európai Külszolgálat létrehozása is. A következő a GUE frakció képviselője. Nincs itt, van-e valaki helyette? Köszönöm szépen. Beszéltünk az eredményességről, a hatékonyságról, a szabálytalanságok visszaszorítása kapcsán, de itt nem csak erről van szó, hanem a jó politikai választásokat, döntéseket kell hozni, és ezeknek van azután költségvetési kihatása. Itt sok költségvetési sorral kapcsolatban elég sokszor e-, adhok megállapodások születtek egymással versenyző szempontok alapján. A következő terv kapcsán beszélnünk kell arról is, hogy eh, mit gondolunk a zéró alapú költségvetés tervezésről, hiszen itt újra kell gondolnunk az unió pénzügyi eszközeinek kapcsolatban a prioritásokat. Köszönöm kettő percben a biztos jelölt úr. Hogyha a jövőre gondolunk, és a következő pénzügyi tervre gondolunk, a múlt eh, tanulságait le kell vonnunk a politikai prioritásokat könnyebb megvalósítani, hogyha jól vagyunk eh, forrásokkal felfegyverkezve. Sokszor az a probléma, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy mi legyen a fő irány, eh, irányultság, vagy a fő cél. Ez lehetne mondjuk a klímaváltozás, eh, de lehetne más is. Az összes korábbi csomagban volt ilyen kulcs irány, amit meghatároztunk. Például volt az egységes piac létrehozása, vagy amikor létrehoztuk az monetáris uniót a második Delors csomag kapcsán, azután Pródi idején a bővítés volt ez a fő célkitűzés. Most az első barózó időszakban a Lisszaboni agenda volt ez a fő cél, de hát ehhez nem sok pozitív érzelem kapcsolódik. Most itt szembesülünk azzal a problémával, hogy hogyan találjunk egy olyan fő célkitűzést megint, ami köré tudnánk koncentrálni a ö, hosszú távú költségvetési terv ö, prioritásait. Többen említették a felülvizsgálatot. Ez egy kicsit lelassult ez a folyamat, és bölcs, bölcs döntés volt, hogy a, már az új bizottsági kollégium foglalkozzon a költségvetési rendelet felülvizsgálatával. Tekintettel arra, hogy Barózó úr azt akarja, hogy először a 2020-as stratégia kerüljön elfogadásra, ez a politikai prioritás, és erre valószínűleg júniusban kerül sor, legkorábban a felülvizsgálatra júliusban kerülhet sor a politikai prioritások meghatározására tehát. És akkor már nagyon közel vagyunk a következő több éves pénzügyi keret indulásához. Hát ezek a kérdések biztos, hogy fel fognak vetődni. Grazie, vole eh, Köszönöm szépen. Még egy plusz kérdés öntől. Egy percben. Igen, azért, mert eh, nagyon sokat segített ez a válasz, de a kérdésem, az, amit gondolkodok, az az, akkor, amikor az új pénzügyi tervre ö, eh, fogunk rátérni, akkor az az, hogy miért nem használjuk fel a pénzügyi tervek áttekintését, és, és miért nem bővítjük ki ö, eh, ezeket 2015-2016-ra új pénzügyi tervekké. Egy percben a biztos úr válaszol. Attól ö, ö, tartok, hogy ö, valaki mástól ö, kellene ezt ö, megkérdezni. Ez egy olyan ö, megoldást ö, igényel, amely megfelel a parlament mandátumának is. Én úgy gondolom, hogy a parlament mandátumát 7 évre kellene meghosszabbítani. Sokan ezt nem támogatják, de hogyha már össze kell ezt egyeztetni, akkor 5 évnek kellene lennie, és ez a szerződésben is minimum időpontként szerepel. Lehet lehetséges lenne majd beszélni a meghosszabbításról is, de nem ö, ö, csak így lehetne a két mandátumot összeegyeztetni egymáshoz. De ez az elképzelés egyértelműen egyre több támogató tudhat magáévá a parlamentben. Köszönöm, úgy tűnik, hogy Andreas képviselő nincs itt, úgyhogy Végezetül Ehrenhauser képviselő, hogyha itt van, nincs. Jó, akkor elnök úr, teljes mértékben tiszteletbe tartottuk a rendelkezésünkre álló időt. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy hatással volt rám, ahogyan a kokobú tagjai és elnökük tiszteletbe tartják a szabályokat. Meg vagyok győződve arról, hogy most a Költségvetési Bizottság ö, tagja is hasonlóképpen fognak eljárni. Tehát most a néppárt nevében Reimer Bőge úrnak adom meg a szót, és Lewandowski úr nyilván tudja, hogy földrajzilag a két utódja között található most. Egy perc. Köszönöm szépen. A biztos jelölt urat ismerjük már, a költvetési szakbizottságból, illetve egyeztetésekről is jól ismerjük, és ezért a szakmai kompetenciája, a parlamenti nyíltságával kapcsolatban semmilyen kételjem nincsen. Mindezek ellenére mindketten tudjuk azt, hogy a nehéz időkben, 2006-ban ezek a tárgyalások a teljes bizottság, a teljes bizottság ilyenkor nem állt a javaslatai mellett ki, és emiatt vannak hiányosak, amelyekkel szembe kell néznünk. Az egyik kérdésem az az lenne, hogy mi lesz a költségvetési vonzata a Lisszaboni szerződésnek, a jövőbeli szolgálatok mikor kapják meg körülbelül a becslést a erőforrásaikat illetően, hiszen a Lisszaboni szerződést meg kell vitatni a különböző politikák kapcsán, ezeket integrál, ezt integrálni kell. A következő kérdés az úgynevezett midterm review. Ez nem lenne jó lehetőség arra, hogy a félidős értékelését, meghosszabbítását elvégezzük a több éves programoknak, lehet, hogy el lehetne erről gondolkozni, és nem kellene ezt 2014 utánra elhalasztani. Lewandowski, pour une minute. Köszönöm, Lewandowski úr, kettő percet kap a válaszra. Reimer Bőge úr nagyon sokat segített nekem, amikor 2004-ben kezdtem munkámat a parlamentben. A Lisszaboni szerződéshez való alkalmazkodást illetően, és ez nem csak technikai kérdés, hamarosan közre adjuk az átmeneti megoldásokat, egy gyakorlati időbeli tervet is szeretnénk átadni. Egyelőre várunk arra, hogy a primér jogokból itt különböző szabályok valósuljanak meg. Úgy gondolom, hogy két dokumentum nagyon fontos itt. Ezeket jelenleg a bizottságban is megtárgyalják, és mindkettőre szükség van ahhoz, hogy a tanács meghatározza a parlament jóváhagyásával a több éves terv főpontjait, az intézményi megalapulás az egyik, a másik pedig a jelentése az intézményi megalapodásról, hogy hogyan lehetne ezt még hatékonyabbá tenni, még rugalmasabbá tenni. A különböző alapok esetében nagyon kicsi a marzsin a jelenlegi pénzügyi tervben. Az előszavamban is elmondtam azt, hogy játékteret szeretnék létrehozni, mert ezek nélkül nem lehet majd a különböző szükségleteknek megfelelni. Áttekintettük, már háromszor módosítottuk a, pénz, a költségvetési rendeletet. Köszönöm szépen. Reimer, nem? Még egyszer? Nem, köszönöm. Akkor ennyi. Jutta Haug elnök helyettes asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Gyakran beszélünk az ügynökségekről. Az ügynökségek nem csak úgy megjelennek, mi hozzuk ezeket létre jogalkotói munka kapcsán. Ön mit gondol a jelenlegi helyzetről, néhány kollégája, de néhány kollégánk is úgy gondolják, hogy a független ünnepségeknek az Európai Adminisztráción belül a bizottság szerepét gyengítik, hogyha ez így van, akkor ezt megváltoztatná-e, ha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor pedig fontosnak tartja-e velem együtt azt, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennünk az adminisztráció kapcsán, nem az ügynökségekre vonatkozik ez csak, hanem teljes Európai Bizottság szolgálataira, és hogyha e, nem a válasz, akkor e, jónak tartja-e azt, hogyha az európai jogalkotók e, arra törekednének, hogy az ügynökségek finanszírozását kicsit megnézzék közelebbről, és el tudná ezt képzelni, el tudná ezt képzelni hogy ennek kapcsán egy kategória, vagy egy alkategória jönne létre az ügynökségek számára. Köszönöm szépen, Lewandowski úr, kettő van. Az ügynökségek kidolgozása, decentralizása adhok fejlemény volt, bár 2004 óta az önök részvételével az állandó hatástanulmányok elkészülésének időszakát éltük. A most, ami a költségvetés módosítását illeti, csak az inflációval kellene ö, módosítani, eltekintve a Delarosientől, ami több mint 40 milliónak kell lennie három további ügynökség lenne, amely a pénzpiacokat kísérné figyelemmel a gazdasági válság következtében, és a Larosier csoport következtetésének megfelelően. Ami a paramétereket illeti, és azok hiányát, az ügynökségek kezelését illetően ez a bizottsági kommunikében is szerepelt tavaly. Az folyó munkálatok értékeléséből az derül ki, hogy az intézményközi csoport Haugasszony vezetésével, Inga Gressle, Ann Jensen, ezen csoport tagjai, úgyhogy találkozni fogunk majd az ügynökségek kezelésének témájában. Na most, ami a költségvetést illeti, az egyik konklúzió, és azt hiszem, hogy ez is az parlament ötlete volt, nevezetesen, hogy az európai költségvetést egyrészt úgy lehetne rugalmasabbá tenni, hogy a fejezetek számát csökkentsük. Tehát rugalmasabbá kellene tenni. Tehát ne legyen további komplikáció a költségvetésben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Álvaro alelnök úré a szó az ALDE képviseletében. Tisztelt biztos jelölt úr, Barózó úr fő prioritások közül kettőt emelt ki. Az egyik az a gazdasági válság leküzdése, a másik pedig a kutatás és fejlesztés. Mindkét területen a Költségvetési Bizottság részt vesz. A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése kapcsán szeretném megkérdezni a személyes véleményét az európai globalizációs alappal kapcsolatban. Ön szerint ez siker volt-e? Ez a mechanizmus például a társfinanszírozás kapcsán, ez, ez jó választás volt-e, és hogyan lehetne a jövőben közelíteni egy költségvetési sorhoz, milyen jogalap lenne erre alkalmas, mit gondol ennek jövőjére. A kutatás és fejlesztés kapcsán pedig azt szeretném öntől tudni, hogy a hetes keret program áttekintésével kapcsolatban hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a kutatá, kutatás eh, finanszírozását, meg kell nézni, hogy mit kapunk a pénzünkért, és szeretném tudni, hogy mit gondol a 8-as eh, keretprogramról. Eh, Köszönöm szépen, két percben nem olaszkül válaszolj meg a kérdést. Természetesen a globalizációs alapot azért hozták létre, és válasz, hogy megválaszoljanak bizonyos félelmeket a francia referendummal kapcsolatban, és ez nem is volt igazából válasz a gazdasági válságra, most azonban már ez egyre fontosabb szerepet játszik, hiszen a munkahelyeket áttelepítik, és beszéltünk a globalizációs alapról, például a Dell kapcsán Írországból áttelepítették és itt az elbocsátottak pénzt kaptak, vagy beszéltünk Lengyelország kapcsán is erről az alapról. Ami fontos a válság idején, az az, hogy módosítani tudjuk a globalizációs alapot, és ennek az a célja, hogy csökkenteni lehessen a azt, hogy akkor is alkalmazni lehessen a globalizációs alapot, hogyha kevesebb embert bocsátanak el, tehát lehetővé kell tenni ezt, hogyha erre szükség van, de ezt nagyon nehéz alkalmazni, tehát aki legelőször jelentkezik a pénzét, az kapja meg a pénzt. Tudom, hogy Európa területén vannak olyan területek, például nálunk Gdanskban, a hajógyártási szektorban a akik nem hajlandóak arra, hogy utat találjanak a globalizációs alap irányába. Ez egy hiba volt például, mert több mint tízezer embert érinthet így a munkanélküliség, de mindenképpen meg kell találnunk az utat, a módot arra a következő pénzügyi tervben, ha sokkal rugalmasabb eszközöket hozzunk létre, és ezt az intézményközi megállapodásban is rögzíteni kell. Ami pedig a kutatást illeti, úgy gondolom, hogy ez majd egy következő kérdésben kell, hogy újra előre kerüljön, mert már nincs időm erre. Elnök, nos, ha a globalizációs alap célja a globalizáció népszerűtése Franciaországban, ha ez volt a cél, hát nem igazán érte el ezt a célt. Álvahor úr, köszönöm, nagyon jó, hogy lehet még kiegészítő kérdéseket feltenni. Hát a globalizációs alapra sorbálnak az emberek a 10% miatt. Nos, a jövőben mi történik? Azt szeretném tudni, hogy a jövőben megfelel-e a szociális alapnak, vagy sem a pénzek átcsoportosítását illetve, de hát ön is nagyon jól ismeri az eljárást. Igen, hát a kiegészítő kérdés vonatkozásában kérem válaszoljon a kutatás fejlesztésre. Elnök, köszönöm szépen, Lewandowski úr. Nos, a kutatásra válaszolnom kell. Részben a rendelkezésre állás és lehetőség szempontjából, ami az eljárást illeti. A jövőbeli költségvetésekre utalnék, az ITER az egyik, a finanszírozás aspektusa több lehet, mint amennyivel most rendelkezünk, a másik a Galileo. Ez két nehéz súlyú lehetőség a kutatás terén. Elnök, köszönöm szépen. Helga Tripper asszony a zöldek nevében következik. Yes, um, I would like um, to come back. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni a parlamentben tartott beszédeire Lewandowski úr, amikor azt mondta, hogy a gazdasági fellendülést gátolja a környezetvédelem. És természetesen ez az új költségvetési sorokat akadályozná. Most rendelkezünk a bizonyítékával annak, hogy ez fordítva van. Tehát a fenntarthatóságot, a zöld technológiákat kombinálhatjuk, ezzel új munkahelyeket teremtünk, új gazdasági eredményekre jutunk, és a gazdasági fellendülés is biztosított, úgyhogy szeretném tudni, hogy késze meggondolnia magát. Köszönöm szépen, két percben Lewandowski úr válaszolhat. Gratulálok a felkészüléséhez, már három ö, feladattal is rendelkezik. Igen, én felsoroltam azokat a problémákat, amelyek a karbon alapú, a szén alapú ö, gazdaságot jellemzik. Lengyelország, igen, Európa párti, de egy általános problémával rendelkezik, ez pedig az éghajlat felmelegedés elleni harc. De az elektromos áramtermelés alapja 90%-ban a szén. Ez lehetőség is a jövőre nézve, ezt ön is teljesen jogosan említette. Ez a, felendül, a gazdaság felendítését célzó tervből kellene finanszírozni, úgyhogy egyet tudok érteni, talán ez változást jelent az álláspontomban. Egyet tudok érteni azzal, hogy a zöld iparág az egyik legnagyobb lehetőség Európában a jövőt illetően. Környezetvédelmi érvek segítségével nőhet ez az iparág a jövőben. Úgyhogy megértem, mert most már hazámban is azt tapasztalom, hogy milyen komoly hatása van azoknak az erőfeszítéseknek, hogy az Európai Unió egy bizonyos szintig épüljön csak szénre. Ez természetes alapanyagunk, de szerencsére a gáz, az úttörő programok, a kísérleti programok segítségével új lehetőséget teremthet. Elnök, köszönöm szépen. Most ebben a pillanatban az én választó körzetemben a Total francia csoport az első kísérleti ö, programot indítja be a szén befogás és tárolás keretén belül. Úgyhogy ez egy történelmi pillanat. Hega Duranszony. Igen, biztos előtt úr, én is rá szerettem volna kérdezni arra, hogy a lengyelországi reformmal kapcsolatban tett nyilatkozatokat. Visszatérnék a versenyképességre. Ön hogyan látja a versenyt a liberalizált ágazatok között, illetve az állami támogatás között, ahol az Európai Unió vagy a, az egyes nemzetek szintjén támogatás jelentkezik. Tehát Ugye az egyes ágazatok szerkezetváltása következtében verseny indul, és hát vannak különböző támogatási rendszerek az EU-n, illetve az egyes nemzeteken belül. Ezt hogyan látja ön? Köszönöm. Egy perc Lewandowski úr részére a válasz adás Nos, azt hiszem a saját hazám a legjobb példa erre, hiszen a hajóipart rendkívüli módon érintette ez a probléma, nevezetesen a szigorú versenyszabályok, amelyeket az EU előírt. Úgyhogy egyetértettünk azzal, hogy szükség van versenyszabályokra, és azzal, hogy nem lehet arra azon alapozni, hogy állami támogatásból ö, sikerüljön versenyhelyzetet kovácsolni. Ez torzítja a versenyt és nem valós versenyt teremt. Mind a mellett. Azt is meg lehet érteni, és ugye a megértés megbocsátást jelent, hogy rendkívül nehéz egyik napról a másikra átállni egy korábbi ipari helyzetről egy újra. Nagyon röviden, nagyon gyorsan kell reagálnunk. És a verseny nek következtében eltűnnek ezek a lengyel hajógyárak sajnos a tájképből. Köszönöm szépen, a Veszkovál úr most érkezett. Egy percben kap kedves kollega szót. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr. Az EU külpolitikájáról szeretnék beszélni. El tudnám mondani, hogy ön szerint mennyi finanszírozás kellene, hogy illesse a külszolgálatokat? Ez egy újdonság, Lisszabonnak köszönhetően, de fontos terület. Aztán az európai partner kapcsolatok finanszírozása. Fontos terület, bár legyünk őszinték, nem kapott elegendő pénzügyi támogatást az elmúlt évek során. Úgyhogy kérem, mondja el, hogyan látja ezt a kérdést, és ön szerint milyen szintű finanszírozás lenne jogos a keleti partneri kapcsolatok területén? hogy Oroszországgal fel tudjuk venni a versenyt itt az EU-ban. Köszönöm szépen, Lewandowski úr kettő percben. A négyes fejezet a külügyi témában állandó fejfájást okozott az elmúlt időszakban a tárgyalások során. Nagy nehézségeket jelentett ugyanis ez az éves költségvetési tárgyalások során. Itt található a legtöbb új feladat, amely nem föltétlenül illeszkedik egy egyéves költségvetésbe. Nagyon sok ö, itt, ö, például Koszovó, Palesztina, azonnali finanszírozást igényel. A keleti partneri kapcsolat eredetileg fontos célként jelent meg, de nem kapott elegendő pénzügyi támogatást. A jószomszédsági boríték 6 millió euróval rendelkezett a keleti kapcsolatokra. De ez nem új pénz, nem új forrásokból származó pénz, hanem máshonnan került át csoportosításra. 6 millió euróra gondolok itt. Ezért úgy gondolom, mivel óriási az a földrajzi terület, amit be kell ö, fednünk, több pénzre van szükségünk, és az EU költségvetésen kívülről is találnunk kell ehhez megfelelő forrásokat. 2010-ben és 2011-ben nem nagyon van erre lehetőségünk, mármint további alapokra, pénzügyi alapokra, mert ahogy említettem, a negyedik fejezetben erre nincs lehetőség. Nem tudjuk egyik napról a másikra megnövelni az itt rendelkezésre álló összegeket. Mindemellett a pénzek bölcs felhasználásáról lehet, hogy önök többet tudnak, mint én. Elnök, szeretne még kiegészítő kérdést föltenni? Nem. Köszönöm. Akkor most Mihály Lovan Nemszki asszony kap szót. Благодаря много, господин председател. Уважаеми господин Левандовски, по стечение на обстоятелствата... Левандовски úr, Lazavics úr már szinte teljes mértékben feltette azt a kérdést, amit én szerettem volna, de azért még maradt néhány nekem is. Rámutatott arra, hogy a bizottság sürgősen felülvizsgálja a pénzügyi szabályozó rendszereket a az új európai külszolgálat tükrében. El tudnám mondani, hogy körülbelül mikor kerül erre sor? Másodszorban pedig azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan látja saját szerepét, mint biztos a parlamenttel és a tanácsal való tárgyalások során a közös biztonság és külpolitika területén. Elnök, köszönöm szépen, Lewandowski úr kettő percben kap szót. Hogy ne ismételgessem túlságosan az Európai Külszolgálat feladatát és szerepét. El kell mondanom, hogy nem könnyű dió ez. A felülvizsgálat során ez nagyon gyorsan fog lezajlani, azt hiszem a parlamentnek 17-es állásfoglalásával szemben, amelyben az a kérés hangzott el, hogy minden olyan kérdés, amely a pénzügyi felülvizsgálatra vonatkozik, a pénzügyi tervek három éves felülvizsgálata során kerüljön felülvizsgálatra. Nem föltétlenül gyorsított eljárásban. De ha ezt a feladatot el akarjuk végezni, mégpedig április végéig, akkor igenis gyorsított eljárás keretében kell ezt megtennünk, szemben azzal, ahogyan ezt Kesze asszony gondolja. Nagyon jól tudom, hogy hogyan vélekedik erről. A problémát már említettem, de független intézménynek kell ezt elvégeznie. Ez pedig azt jelenti, hogy az adminisztratív költségekért is felelősnek kell lennie, ami az operatív költségeket illeti, pillanatilag Ashton asszony is ilyen kérdésekre válaszol, tehát teljesen nyitottnak akarjuk hagyni ezt a kérdést, de nyilván a bizottságnak teljes körű felelősséget kell vállalnia ezért a területért, melynek részét kell képezni a bizottsági költségvetésnek rendkívül fontos mind az adminisztratív költségek szempontjából, illetve az operatív költségek szempontjából, amelyről teljes körűen be kell számolni a parlamentnek, illetve a mentesítés szempontjából is. Jó, merci. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Kálfin úr következik a szocialisták és demokraták alelnöke. Köszönöm, elnök úr! Lewandowski úr, tudjuk, hogy az EU költségvetése nem elegendő az európai gazdaság finanszírozására a gazdasági válság esetén, és főleg a válságot követő időszakban. Ezért az EU-nak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban használja fel ö, forrásait. Elképzelhető, hogy az Európai Beruházási Bankot jobban bevonja ebbe a feladatba. A következő bizottságban Barózó elnök úr azt kéri, hogy az EU alapokat és az Európai Beruházási Bank alapait jobban összefogjuk. Lewandowski úr, ön szerint az Európai Beruházási Bank milyen mértékben lé- vehet részt ebben? Barózó úr talán túlságosan ö, reménykedik a bankban. 2007-ben a kutatás a, a különböző európai hálózatok terén milyen mértékben jelenik meg majd a bank, a hosszú távú beruházások terén, annak ellenére, hogy Barroso úr arra hívta fel a figyelmet, hogy új intézményeket ne hozzanak létre. Köszönöm szépen, Lewandowski úr kettő percben. Nos, A legfontosabb lépés a gazdaság fellendítése. És önök részét, részei már ennek a történelmi folyamatnak. Az 5 milliárd euró az élénkítési csomag része, ami már túllép ezen az összegen. Az önkérdésétől eltekintve szerintem azt is meg kell említeni, hogy az európai alapok is általánosságban rendelkezésre állnak, illetve hogy több mint 6 milliárd eurót előlegezünk a válság ellenes eszközök formájában, ami Barózórat és a beruházási bankot illeti. A beruházási bank jelenléte egyre fontosabb. Annak kapacitását kell növelni, a KKV-k számára rendelkezésre bocsátott hitelek vonatkozásában is. Nyilván önök is tudják, hogy ez volt az egyik közvetítő szerepe. De a cél az is, hogy kétszer olyan intenzíven ö, használják fel ezt a lehetőséget. A 75 milliárd eurós éves hitel több mint 200 milliárd eurót képvisel, hiszen ez az új pénzügyi eszköz, ennyire intenzívé teszi a hitelfelhasználást. Köszönöm szépen! Barózó úr, ha jól értettem, Kandöszú úr ö, ö, bízta meg, aki a, a Nemzetközi Valuta Alap volt elnöke, hogy az Európai Beruházási Bank még inkább ö, intenzívebb szerepet vállaljon ebben. Szeretne még hozzászólni? csak egy szó elejéig. Ha az Európai Beruházási Bank szerepe intenzívebbé válik, Lewandowski úr, kell lennének olyan intézkedések, hogy ne legyenek párhuzamos költségvetések? Mert hogyha túl sok a párhuzamos pénzügyi eszköz, beleértve a magánszférát, akkor az Európai Unió költségvetési politikája szenvedhetettől. Ezen kívül további intézkedéseket akarnak-e hozni, hogy átláthatóbb legyen az összes olyan alap, ami nem eléggé az. Köszönöm szépen. Lewandowski úr, egy percben. Hát ez az egyik lehetőség, hogy az Európai Beruházási Bank a nemzetközi valuta alapnak megfelelően lépjen fel itt Európában, az európai beruházások terén, de ha hatékony akar lenni, akkor a közös költségvetéssel kell ö, karöltve fellépnie. Az egyes országokban, beleértve saját hazámat is, kulturális problémák vannak. A PPP nem működik Lengyelországban, mert előítéletek vannak az állami és a magánszféra ötvözetével kapcsolatban. Beleértve ugye a csalás problematikáját is. Nem könnyű gyakorlat ez, olyan országok esetében, ahol 20 évet egyértelműen csak állami szférában gondolkodtak. De az egyetlen kiút csak az új pénzügyi eszközök felhasználásával képzelhető el, és az Európai Beruházási Bank egy igen fontos eszköz ennek. Köszönöm. Köszönöm, Kodmanis úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Lewandowski úr, a 2006-os pénzügyi terv, hát hogy lehet lezárni majd? Mert ugye a szociális alapok határideje lejárt, és az az összeg, amit itt felvetettek, nem igazán elfogadható a tagállamok számára. A kohéziós alapok az idén járnak le, és elképzelhető, hogy az a szám, ami 16 milliárd, a 4,4-ről nőni fog. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem látták el feladataikat ennek megfelelően. A kérdés tehát az, mi a véleménye, ezt a pénzt hogyan kellene felhasználni? Másfajta szükségletekre? Globalizáció, szolidaritás, vagy valami más területen? Vagy pedig vissza kell fizetni a tagállamoknak. Ez nem világos számomra. Önnek mi a véleménye erről a problematikáról? Elnök, köszönöm szépen. Eléggé konkrét kérdés hangzott el. Kettő perce van Lewandowski úr a válaszra. Nos, a kötelezettségvállalások vonatkozásában ugye ez olyan politikai jelzést képvisel, hogy ezt nem teljesítettük. Annak ellenére, hogy szigorúan akartunk eljárni, nem értük el céljainkat. Természetesen A további kötelezettségvállalások, amelyek felhasználhatók lennének, a kohéziós politika terén találhatók egyes országok esetében. Én nem tudom most vállalni azt, bár nagyon jól ismert problématika, hogy én ugye akkor érkeztem, amikor újra föl kell használni bizonyos pénzösszegeket, a válságot követően, és nagyon nehéz mindez Európán belül. Vagy újra kell felhasználni adott összegeket, vagy új célt kell megállapítani nekik. 17 ö, intézményközi megállapodás született bizonyos területekre. Kérem, ne várják el azt tőlem most, ez pedig a kollegalitásnak köszönhető, hogy elkötelezzem magam amellett, hogy a pontosan megfogalmazott problematikát. Köszönöm szépen, Godmani szóra egy percben. A második kérdés a jövőre vonatkozott, 10% és egyéb összegekben a kohéziós alapokra előlegezett a bizottság. Van még egy projekt, és az emberek azt kérdezik, hogy a bankok és a kormányok problematikára miatt minimalizálják az együttfinanszírozást, és el kell mondanom, a kérdés az, hogy nagyon nagy lesz a nyomás ha ma megvizsgáljuk a legújabb fejleményeket, 24%-os a teljesítési arány, de 350%-os a különbség az országok között. A kérdés a következő, tehát ön hogyan állna a kérdéshez hozzá, ha nagy a nyomás, és a bankok nem biztosítanak finanszírozást, akkor a kormányok nem tudnak együtt finanszírozni. Akkor mi a helyzet? Növelik a kifizetéseket, vagy visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy ne legyen együtt finanszírozás, és az EU legalábbis két évre átveszi ezt a szerepet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Lewandowski úr egy percben válaszolhat. Ami az úgynevezett decommitment illeti. Egyrészt ez segít, másrészt viszont problémát ö, okoz visszatérnék arra, hogy ha teljes mértékben elfeledkezünk az együttfinanszírozásról, ez szerintem teljesen lehetetlen, úgyhogy jobb, ha az előlegekre koncentrálunk, A bizottság már kétszer is beszélt erről, 2008-ban először, aztán 2009-ben másodszorra. A kérdés, hogy hogyan lehetne növelni a kohéziós alapok rendelkezésre állását, pontosan a válság ellenes eszköz segítségével. Koncentráljunk arra, ami végrehajtható és politikailag elfogadható. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Hát, amíg a közösségi költségvetést úgy finanszírozzák, ahogyan, Franciaországban azt mondjuk, hogy a kutya a farkába harap. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen a tagállamok finanszíroznak. A közösségi ö, költségvetésen kerül. Politikai szempontból ez eléggé nehéz, de hát ez egy olyan nagy téma, amit majd közösen kell, hogy megoldjunk. Az Agri és a Regi egy-egy kérdést szeretne föltenni, úgyhogy szeretném üdvözölni De Castro elnök urat, aki az Agrit képviseli, és akinek 5 percre van jogosultsága, elnézést, hogy ilyen rövid idő áll rendelkezésére, ahhoz, hogy tehát összességében 5 perce van. Egy perc a kérdésre, két perc válasz Lavendowski úrról, majd De Castro úr megint csak tehet föl a kérdést egy percben. Elnök úr, parancsoljon! Sí, Presidente Lamassu, la ringrazio anche... Tisztelt eh, Lamassur, elnök úr, szeretném megköszönni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság nevében ezt a lehetőséget. A költségvetés nagyon fontos a mezőgazdaság számára is, és ahogy hallhattuk, az a kérdés, hogy csökkentést érjünk el, vagy sem félhivatalos dokumentumokból azt láthattuk, hogy valóban ezt szeretnék elérni, tehát csökkenteni szeretnének. Ez pontosan az ellentétje annak, amit mondanak, hiszen a mezőgazdaságnak két kihívása kell ki, szembenézni, az egyik az élelmiszer biztonsága, a másik pedig az élelmiszer előállítása környezetvédelmi szempontból. Már hallhattuk azt, hogy a mezőgazdasági politika nélkül sokkal többet költenénk. Ez vonatkozik Németországra, Spanyolországra, és az USA-ban is növekedtek a mezőgazdasági kiadások. Több százmillióra van szó, vagy akár még többről is. Úgy gondolom, hogy a kifizetéseknek nagyon fontosak a mezőgazdaság szempontjából a 2,5 millió gazdálkodó van az Európai Unióban, korábban 10 millió volt. Mit gondol biztos úr, mit gondol a jövőbeli eszközökről, amelyeket a jövőbeli mezőgazdasági politikának meg kell kapnia? Az Európai Unió kevesebb, mint 1%-át adja ki a közpénzeknek a mezőgazdaságra, tehát sokkal kevesebbet, mint az USA például. Le, monsieur Le Köszönöm szépen, Lewandowski úr következik kettő percben. But contrary to popular... Igaza van, elnök úr, de a közhiedelemmel ellentétben az egy százaléknál is kevesebb, ami a mezőgazdaságra jut. Ez egy közösségi politika, és az új tagállamok néha kicsit többet kapnak annak érdekében, hogy ki lehessen anyasírozni a közönnek vezetések közötti különbségeket. Néha 33%-ról van szó a pénzügyi terv esetében, de én azt szeretném, hogyha elő főznénk úgymond a mezőgazdasági politikákat, mint hogy ez 2002-ben, amikor a 2007-es, 2013-as pénzügyi tervet hoztuk létre, és ekkor állapot meg Franciaország és Németország a jövővel kapcsolatban. Ugyanezt kellene elvégeznünk most is, mert Alalamas úr fővárosában lesznek a megoszlói miniszterek találkozói, és az ő többségük nagyon jól ö, ö, szervezett, akár csak a mezőgazdasági lobby. Nagyon sokan támogatják azt, hogy a mezőgazdasági politikát folytassuk. Ez is az európai életmodell része. Ugyanakkor Módosítanunk kell ezt, és egyik módosítás az a úgynevezett cross-compliance volt. A, ennek során egyre inkább figyelembe vettük a környezetvédelmi kérdéseket, ehhez kötöttük a pénzek odaítélését is. A modulációnak is részét kell képeznie a mezőgazdasági megállapodásnak, de nem tudom azt elképzelni, hogy teljes mértékben visszatérjünk az újra nemzetisítéséhez ennek a teljesen komplex területnek. Ez nem elképzelhető költségvetési szempontból sem. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy percben még szólhat. E Örülök a, biztos úr válaszának, és szeretném megkérdezni öntől azt, hogy egyetéle érte azzal, hogy az újra nemzetítés az gondot jelentene a verseny szempontjából? Yes, the answer is yes, and this was one of the arguments in, uh, in, uh, in our dispute uh, against renationalization. This is the complex... Ez egy nagyon komplex kérdés. A társfinanszírozás a mezőgazdaságban, illetve a kohéziós politikában Borzasztó komplex kérdés, a regionális fejlesztési alapkérdése is. Itt területi kohézióra van szükség. A pénzügyi terv előtt is ez már létezett, és az agrárpolitikában most e felé haladunk. Modulációra igent mondunk, a renacionalizálást eh, viszont ellenzem. Köszönöm szépen, köszönöm szépen De Castro elnök úrnak, hogy eljött hozzánk, és hogy kérdéseket tett fel nekünk. Közben Hübner asszony, aki a regi elnöke is megérkezett, üdvözlöm őt is, és akárcsak De Castro úrnak, neki is egy perchez van joga, elnézést, hogy csak egy kis pici percecskével rendelkezik, és aztán a választ követően megint csak egy percben kérdezhet Lewandowski úr kérdését követően, válaszát követően. Angolul fogok beszélni. A negyedik kérdésre adott írásos válaszában ön azt mondta, hogy a jövőbeni költségvetéseket a jól meghatározott kihívásokra kell koncentrálni, az energia, klímaváltozás, versenyképesség. Nos, a kohéziós politika 2006-os reformja új hangsúlyokat határozott meg, versenyképesség, innováció, energiahatékonyság, megújuló energiák voltak ezek. A kérdésem ezek után rövid, és nagyon hálás lennék, hogyha meg tudnám magyarázni nekünk, hogy amit ön hagyományos politikáknak hív, hogy ezekkel nem lehet megválaszolni a jövőbeni kihívásokat. Köszönöm szépen, Lewandowski úr. angolul fogunk itt eszmét cserélni, két lengyel. Nos, a bevezetőmben is azt mondtam, hogy nem minden, ami hagyományos, megszokott, elavult. Egyensúlyt kell teremtenünk a meglévő keretek között az innováció erősítésével, és ez a kohéziós politikára is igaz. A több szintű irányítással valósul meg a kohéziópolitika. Ennek az eredményeképpen javulhat a pénzügyi programozás minősége, hiszen a szint is szerepet kap. Ne feledkezzünk meg erről sem. Itt learning by doing zajlik, azaz tanulva a dolgot csinálva tanulnak Közép- és Kelet-Európában a település önkormányzatok is paradigmaváltás zajlik eh, azzal kapcsolatban, ahogyan értékeljük a kohéziós politikát. Itt nem csak eh, eh, újraelosztásról van szó, hanem gondolnunk kell eh, egy már egy lehetőségek kiaknázására. Nem csak azzal, hogy az akadályokat eltávolítjuk, hanem pozitívan eh, erősítjük a régiókban rejző lehetőségeket. Paradigma váltás zajlik tehát, és a kohéziós politika a versenyképesség erősítése, a zöld gazdaság eh, előmozdításának fontos eszköze lett. És az úgynevezett liszabonizálása a kohéziós politikának is a jövőben úgy zajlik, hogy ez nem mond ellent a Lisszaboni szerződésben szereplő területi kohéziónak, hiszen még mindig is azért ez a szerződés az elsőleges joga az uniónak. Egy percben. Nagyon hálás lennék önnek, jól értettem, amit mondott, hogyha az ön feltételezése más, amit én, én, én gondoltam. Ön szerint a kohéziós politika egy korszerű politika. Most emlékeztetnék arra, hogy amikor zajlott az új pénzügyi keret elfogadása, Nos, biztos úr, emlékeztetnék arra, hogy a legtöbb beruházás, tevékenység, fellépés, amire a klímaváltozás és az innováció kontextusában szükség van, az a nemzeti szint alatti, regionális és helyi szinten kell, hogy megvalósuljon. Elnök, köszönöm szépen. Visszatérünk akkor a Költségvetési Bizottság tagjaihoz, most pedig egy percben José Manuel Fernandesnak adom meg a szót a népát nevében. De az alterações climáticas Európa... Köszönöm szépen. A klímaváltozás kapcsán Európának szolidárisnak kell lennie, szolidaritásról kell tanúbizonyságot tennie. Sajnálatos az, hogy Európa vezetői tulajdonképpen éppen nem konzultáltak a parlamenttel. Itt a világ szegény országai számára egy alapot akarnak létrehozni 2012-től, de Európának nem szabad megfeledkeznie arról, hogy mi a saját álláspontja a kérdéskörről. Biztos előtt úr, mi az ön véleménye következőről, ami a tudományos felméréseket, tanulmányokat illetve Ugye fontos, hogy Európa nem maradjon le a versenyképesség tekintetében. És hogyha egyszerre akarunk foglalkozni a versenyképességgel és a klímaváltozással, akkor ön szerint nem kellene most már elkezdenünk a beruházásokat, hogy az ezen a területen működő programokat egy kicsit erősítsük, gazdagítsuk? Azt hiszem, hogy a több éves pénzügyi keretben erre nincs elég Köszönöm, kettő percben Lewandowski úr, mondja az elnök. Kutatás és az erre fordított közpénzek akkor értelmesek, hogyha ezek azután átfordítódnak gazdaságileg hasznosítható szabadalmakká. Ez nem öncél tehát, hogy kutatásra költünk közpénzeket, hanem ennek eredményeképpen kereskedelmi gazdaságilag hasznosítható dolgok kellenek, hogy megszülessenek ami a kutatásra fordított közkiadások arányát illeti, nem vagyunk nagyon lemaradva többi ország mögött. Ami viszont hiányzik, az a piac, az a magángazdaság bevonása, ez világosá vált a Galileo kudarca kapcsán, amit eredetileg a magán és a közféra együttműködésével, PPP-vel kívántuk megvalósítani, és ebből most már kizárólagos állami vagy közösségi finanszírozási program lett, aminek hát megvan a költségvetési hatása. És ez is hát egy kérdőjelt jelent a jövőbeni költségvetésben. A kutatás közpénzekből történő finanszírozása nem csak a pénz eh, az eh, nagyságával, az összeggel függ össze, hanem üzleti kultúrával, eh, a vállalkozó szellemmel, a mentalitással és az egész társadalmi környezettel, amire szükség van ahhoz, hogy a kutatásra fordított közpénzekkel végül is javítani lehessen a gazdaság versenyképességét. De ön a másik kérdéssel kezdte, ez pedig a szegény országokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásunk. Úgy tűnik, hogy ez most a tagállamokra marad, eh, évi két milliárd eurót elő kell teremteniük, de ez eh, a 150 milliót jelent 2010 és 2012 között, eh, ami a mi költség, ami a közösségi költségvetésből kerül emellé. Ferenc úr, nem kíván. Köszönöm szépen, most Francesca Balcáni a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Már többször elhangzott a rugalmasság szó. Tulajdonképpen a költségvetési sokkal hatékonyabb, hogyha rugalmas. És talán hiányzik egy kicsit a rugalmasság a költségvetési tervezésből. Az intézményközi megállapodásban ugyan szó van erről, de valahogy elég erős ez a komponens egy bizonyíték lehetne erre a megállapításra az, hogy milyen nehezen tudjuk leküzdeni a gazdasági válságot. Lewandowski úr, hogyan kíván ön nagyobb rugalmasságot bevezetni az európai költségvetésbe? Köszönöm szépen. Lewandowski úr kettő percben válaszol a rugalmasságra. Ez az egyik legfontosabb megállapításom talán azaz, hogy a kényszerekkel együtt is nagyobb rugalmasságra van szükség. Többféleképpen lehet eljárni. Az egyik lehetséges eszköz csak a rugalmasság. És ezt fel is használtuk, amikor többször is tárgyalások folytak az éves költségvetésről. Súrján László pontosan tudja a számokat, azt hiszem utoljára 190 millió volt a 2010-es költségvetésben lévő mozgástér. Ami viszont jó a rugalmassági eszközzel kapcsolatban az az, hogy ezt át lehet görgetni a következő évekre. És ezért a rugalmasság eh, mértéke tulajdonképpen növekszik. Szeretnénk eh, ezt eh, ki is használni, de még nagyon sok az ismeretlen tényező, nem csak az előre nem látható dolog, hanem új kötelezettségvállalások is jönnek, amik időnként meglepők a parlament, időnként pedig a bizottság számára. Például érkezik egy kérés, hogy találjunk friss új pénzt, mozgásteret, 200 millió évente, az nem egy túl nagy marzs, de hogyha ehhez hozzáadjuk a 221 milliót a sürgősségkeretből, azután a globalizációs alap, illetve a szolidaritási alap marzsait, akkor az már azért elég jelentős összeg, és ez nagy siker volt a tárgyalások során, mikor a pénzügyi a 2007-2013-as költségvetési tervről tárgyalunk. Szeretnénk még tovább menni ezen eszközökkel kapcsolatban. Köszönöm. Francesca, egy percben. Azt hiszem, valóban a legfontosabb dolga közé tartozik az, hogy olyan fejezetekbe nyúljunk bele, amely különösen problematikusak. Az egy arra és a négy, négyes fejezetre gondolok elsősorban. Osztja a véleményemet Lewandowski úr? a következő években ez biztos felmerül, mint probléma. Ha megnézzük a 2010-es költségvetés, az egy a fejezetben nulla a marzsin, az egy B-ben sincs marzs, azután a 3A-ban 19 millió euró, hát ez gyakorlatilag mint a semmi lenne. A négy, negyedik fejezetben 1 millió a mozgástér, tehát nincsenek marzsok, és ez a következő években így lesz ezért most már a rugalmasság kapcsán nagyon nagy a kérdőjel, hogyan kezeljük ezt a problémát majd a felülvizsgálat során. Sokszor felülvizsgáltuk, illetve módosítottuk a pénzügyi keretet. Sajnos a közelmúltban is megtörtént ez, de a második fejezettel kapcsolatban nem volt igazán pozitív az üzenet. Köszönöm szépen, ez a nullás érték talán a legfontosabb válasz, vagy legtartalmasabb válasz, amit ma délután hallottunk. Annak adnám meg a szót, aki az Európai Konventet megmentette, Belgiumnak, és aki most az európai költségvetést fogja megve- megmenteni, Jean-Luc Deánnak. Tisztelt biztos erőlt úr, a bevezetőjében is utalt arra, hogy a római szerződés a saját forrásokat máshogy értelmezi, mint ahogyan ma értelmezik ezeket az eredendően ezek vám bevételek voltak, amelyek közvetlenül az EU költségvetésbe kerültek és nem igaz most igazából olyan eszközöket kimutatni, amelyek a nemzeti költségvetésekből érkeznek. A nemzeti a tagállamok a pénzügyi válság kapcsán súlyos költségvetési problémákkal küzdenek, többet kérnek Európától, és a Lisszaboni szerződés is eh, több felhatalmazást ad Európának. Ez önellentmondás, és ahogy az elnök úr is nagyon helyesen eh, elmondta, tulajdonképpen innen kell kiindulnunk. Elkerülhetetlen szerintem, hogy a következő időszakban a saját eh, források kérdése központi szerepet kap, akár akarjuk ezt vagy sem. Jogosan hangzott el, sok megjegyzés, és a bizottságnak szerintem aktívabb szerepet kell játszani. A kérdésem az, hogy ön ezt tervezi-e, a bizottság aktívabb módon kíván-e foglalkozni a saját források problematikájával. Köszönöm, Lewandowski úr válaszol egy percben. Amikor a saját forrásokról beszélünk, akkor Alan Lemeszúr, Lemeszúr nevét emlegetjük újra és újra, hiszen ő indította el a vitát arról, hogy vizsgáljuk felül az saját források kérdését, azoknak a jövőjét. Erre van egy külön dokumentum, amelyet a nemzeti parlamentek is megvitatnak. Már a meghallgatás során is elhangzott, hogy a diagnózis nagyjából ugyanaz. A jelenlegi rendszer bonyolult, és a tanács 2005-ös következtetéseiben is ez szerepel. Semmi nem bonyolultabb a kivételek kivételeinél, hát a római szerződésre gondolva, abban ugye mi volt az eredeti koncepciója a saját forrásoknak. Itt a lényeg az volt, hogy a tagállamok mentalitásának a lényeg az volt, hogy amit befizetünk, azt vissza is akarjuk kapni, azaz nettó pozícióra törekedett mindegyik tagállam. Ez tehát a diagnózis, és ez rendben van, ez teljesen világos. Ami a javaslatokat illeti, nem véletlen talán, hogy például Barózó szerint egy mm, csapat teljesen passzív volt ezen a területen, miután Schreier letett az asztalra három adóval kapcsolatos javaslatot. Volt egy finn javaslat, amely inkább a felé ment volna el, hogy a tagállamok egyértelműen járulnak hozzá a közösségi költségvetéshez. Aztán volt egy vegyes megoldás, egy parlamenti állásfoglalás alapján Alain Lamassur dolgozta ezt ki, aki nagyon határozott meggyőződéssel rendelkezik, és most az én feladatom, felelősségem az, hogy két lépésben cselekedjek. Az első a felülvizsgálat, a másik az új javaslat kidolgozása. Természetesen az új javaslatot le fogjuk tenni az asztalra a saját forrásokról, de ez egy politikailag elfogadható, megvalósítható javaslat kell, hogy legyen. Ez egyik lényeges eleme a portfóliómnak. Azt hiszem, hogy ne csak itt a törött széket emlegessük, de emlegethetném Brown, Gordon Brown miniszterelnököt is, aki a közelmúltban egy, is egy, szintén egy új adót próbált bevezetni, és elveszette Amerikát. La parole à Monsieur Stéphane Le Foll. Most pedig Stéphane Le Foll úré a szó. Jó napot kívánok, Lewandowski úr! Szeretnék kérdezni öntől valamit azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Végül is azt úgy tűnik, hogy nagyon jól ismeri a költségvetést, de mi az érzése az európai költségvetés szintjeiről? Ugye ott vannak a források és a saját források, de mi a véleménye? véglegesen európai költségvetést akarunk, egy kis költségvetést, egy picit, vagy pedig inkább eléggé erős európai költségvetést képviselne, mint biztos, azért, hogy az említett területeken a fenntartható fejlődés, az innováció, a kutatás terén is határozottan léphessünk föl. Léphessünk föl. Az agrárpolitika terén említette a modulációt, viszont az ami az együtt ö, finanszírozást illeti, támogatja-e a két pillér közös finanszírozását, vagy sem a pakban? Köszönöm. Lewandowski úr, kettő percben válaszolhat. Ha valaki rendelkezik költségvetéssel, és az nagyobb, az növeli a, az adott biztosnak a rangját. De azt hiszem, hogy a valóság talaján kell maradnunk válság utáni időszakot érünk most Európában, ezért megpróbálok reális lenni. Nem ugyanakkor a, a különbség a bizottság 2004-es eredeti javaslata, illetve a 2006-os E, tárgyalások végén megszületett e, kompromisszum között, ami a 2007-13-as e, költségvetésre vonatkozott. Ez a különbség kisebb, még kisebb kell, hogy legyen a jövőben, és a parlamenttel folytatott tárgyalások során jobb lenne, ha kevesebb lenne az ilyen megcsillagodott módosítás, hiszen új eljárással dolgozunk. Ha reálisan akarom megbecsülni a, az európai költségvetést, akkor továbbra is szűkösek lesznek a forrásaink, annak a kontextusában, hogy az igények pedig egyre nőnek. Viszont nincs, nem igaz az, hogy kevesebb pénz van, ez is egy előítélet, akik azt mondják, hogy csökkennek a források. Nem, indexáljuk a költségvetések, és folyamatosan nő, bővül, de a kiadások még a válság nélkül és a válság ellen és gazdaság megkerekítő intézkedések nélkül is nőnek eh, legalább nemzeti szinten eh, is nagyobbak lesznek a kiadások. Eh, az európai költségvetésben csak egy kis növekedés van az indexálásnak köszönhetően. És ez egy elég központi probléma. Mindig egyszerűbb a, költség, a közösségi tagállami befizetéseket csökkenteni, ez könnyebben el, ezzel könnyebben lehet elszámolni a demokratikus közvélemény előtt, úgyhogy én megpróbálom ezt nagyon realisztikusan megközelíteni. Köszönöm szépen, Löfol úr. Csak egy kérdés. Ez azt jelenti, hogy inkább az államfők mellett teszi le a voksot, hogy realista legyen, vagy pedig inkább a parlament mellett teszi le a voksot? Sí. Elnök, köszönöm szépen. Egyszerű a kérdés. Lewandowski úr, parancsoljon. Oui, oui. Hát, hogy egyszerűen, hát, gyakorlatban fog kiderülni. De ez tulajdonképpen annak a felfogása, akinek a kezében ott vannak a források, nagyon nagyok a kihívások. Itt van a klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásunk, nagyon súlyos a problémánk az ITER és a Galileo finanszírozásával kapcsolatban. Vannak más nagy projektek is, amelyekre euró milliárdokra van szükség, és nem milliókra. De hát ez gyakorlat fogja majd megmutatni. Én mindig pragmatikus leszek, hiszen én egy kohéziós országból, egy új tagállamból érkeztem, egy olyan országból, amely a legnagyobb eh, nettó kedvezményezetje a közösségi költségvetésnek. Eh, most egy kicsit eh, eltávolodtam talán a saját hazámtól, akkor ezt mondtam. Köszönöm, tehát nekünk kell eldöntenünk azt, hogy mindazok, akik nincsenek velünk, ellenünk vannak-e, vagy pedig velünk. Tehát aki nincs ellenünk, az velünk van-e. Időközben megérkezett kicsit késve, a légköri viszonyok miatt két olyan képviselő, akinek még az elején kellett volna hozzászólnia. Andreasen asszony az EFD képviseletében kap tehát szót. A szabályoknak megfelelően egy percben kérdezhet, Lewandowski úr két percben válaszol, és ha kíván, még egy percben szólhat. Andreasen asszony. Hello. Yeah. Eh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy késtem, nagyon nehezen értem ide ma Brüsszelbe. A következő kérdést szeretném feltenni. Legalábbis az elmúlt évtizedben az Európai Unió költségvetését nem költötték el teljesen a pénzügyi évek végén. Körülbelül 10-15 százalék bemaradt a büdzsében és tudom, hogy ez a túl összetett szabályoknak köszönhető. De véleményem szerint ez arra is utal, hogy nem történik elég elemzés, nincs elég konzultáció, amikor a költségvetést előkészítjük. Szerintem a tagállamoknak kellene itt kérést megfogalmazni a, maga az a tény, hogy a költségvetési rendelet, a szabályozás komplex, az nem szabad, hogy megakadályozza a megfelelő tervezést. A kérdésem tehát az, hogyan kívánja ő megszervezni majd a költségvetési munkát, a költségvetés tervezését a következő években. A második kérdésem pedig a következő. Mi az ön véleménye arról, hogy hogy az Európai Parlamentnek most van hatásköre arra, hogy különböző költségvetési sorokban növelje a kiadásokat. Mit gondol ön erről? Köszönöm, Lewandowski úr. Köszönöm. Két különböző kérdésről volt itt szó. Az egyik a kötelezettség vállalásunk a pénzügyi programozással kapcsolatban, itt ugye vannak a kifizetések, egyrészt másrészt a kötelezettségvállalások, és nagyon sok arra beváltott kötelezettségvállalás, több mint 100 milliárd, meg kell teremtenünk a megfelelő kezelhető kapcsolatot a kifizetések és a kötelezettségvások között, de hát a különbség mindig lesz. A második kérdés az el nem költ költött pénzek kérdése. Nos, eh, ahogyan már mondtam, ez politika kudarca. Hogyha, és nem csak hiba eh, az, amiről beszélünk, mert ez egy más kérdés, hogyha a pénz egy részére kötelezettséget vállaltunk, és aztán azt nem tudjuk elkölteni, akkor az a politika hibája. Mit ezt, a, ezeket az eszközöket nem tudták felhasználni a meghatározott célra, nem született eredmény. Itt a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban is beszélnünk kell erről. Az egyetlen megoldás vajon az-e, hogyha könnyítünk a költségvetési rendeletben a feltételeken. Azt hiszem, önök is nálam jobban tudják, hogy mennyire komplex dolog a pénzügyi rendelet modernizálása, a költségvetési rendelet modernizálása, hogy kevesebb maradjon a bürokrácia, csökkenjen a bürokrácia, és kevegyebb, kevesebb legyen az el nem költött pénz. Ami a programozást illeti, azt hiszem nem számíthatunk arra, hogy az éves politikai stratégia most megszületik, hiszen a kollégium túl későn fog felállni ahhoz, hogy itt bármit is tegyen. Erre tehát nem számíthatunk, és az előzetes költségvetési szerint megelőzte az éves politikai stratégia megszületését. Úgy tűnik, hogy most itt túl későn van már ahhoz, hogy megszülessen az éves stratégia, de a költségvetési programozás ciklusában benne vagyunk. Andrezen asszony elégedett a válaszsal. Hát a kérdésem tulajdonképpen az volt, hogy mi az a véleménye arról, hogy az Európai Parlament növelhet, megnövelheti az összegeket bizonyos sorokban. Igen, a parlament hatásköre nő, de azért az együttdöntési eljárás zajlik, ez most a rendes jogalkotási folyamat kapcsán egy oldalon nem lehet megváltoztatni a költségvetést. A költségvetési hatóság mind a két részének az egyetértésére van ehhez szükség és persze mindig könnyebb növekedés mellett a parlamentet meggyerni, akkor, hogyha a ez hiszem a tanács oldalán nagyon sokszor ott a pénzügyminiszterek képviselik a tagállamokat, vagy ülnek ott a tanácsban, és ők felelősek a tagállami befizetésekért, tehát um, itt a pénzügyminiszterek teljesen máshogy uh, számolnak, mint a parlamenti képviselők. Ők azt hiszem, hogy ez a parlament hatáskörén túlmutatna, az egyoldalú sorok egyoldalú emelése, vagy egyoldalú módosítása a költségvetési soroknak. Nagyon köszönöm. Vertman asszony, a függetlenek nevében egy percben kap Dankeschön. Uh, auch ich möchte Köszönöm szépen, én is szeretnék elnézést kérni, amiért késtem. A időjárás miatt történt ez. Két kérdésem lenne. Az első a globalizációs alapra vonatkozik. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy valóban a pénz az érintettekhez jusson el? Nem feltétlenül a tagállamokra kellene ezt hagyni, hanem inkább az EU-nak kellene ezt elvégezni, hogyan lehetne ezt ellenőrizni. A második kérdésem pedig az úgynevezett follow-uphoz kötődik az ingatlan politika kapcsán. Szeretném tudni azt, hogy hogyan fogják majd megvalósítani az ingatlan politika koherenciáját. Köszönöm, Lewandowski úré a szó. A globalizációs alapot, illetve az ingatlan politikát már részben megvitattuk a meghallgatás során. A globalizációs alapnál van egyfajta uh, mechanizmus, ezt nem lehet megváltoztatni, hogyha ezek már érvényben vannak, ezeket értékelhetjük, és módosíthatjuk ezeket, de ez nem a módosított intézményközi megállapodásnak a feladata ez, hanem ehhez egy sokkal mélyebb vitára van szükség. Én nem szeretném túlértékelni a globalizációs alapot, Tudom, hogy mindenfajta kötelezettsége van a bizottságnak arra, hogy csökkentse a küszöböket, hogy növelje így az elérhetőségét a globalizációs alapnak 2009-ben. Ez most már könnyebben elérhető, hiszen most már 500 elbocsátott esetében is lehet ezt igényelni, és nem kell ez 1000, mint korábban, de ez egy nagyon hasznos eszköz arra, hogy a költségvetést rugalmasabbá tegye az előre nem látott események kapcsán, akkor, amikor egy céget áttelepítenek. Amire itt igazából szükség lenne, úgy gondolom, hogy a Vatikán mellett most mi mondjuk a legnagyobb ingatlan tulajdonosok Európában, a, úgy gondolom, hogy inkább vásárolnunk kellene, nem bérelni, és mindenképpen szinergiákat kell ö, keresnünk. Nem kellene három hely egy végrehajtó ügynökség számára. Tehát szinergiát kell keresni a különböző európai intézmények között a különböző tagállamokban, illetve az Európai Unión kívül is. és von uh, Májer asszonynak is ezt mondtam, hogy egy hosszú távú elképzelésre van szükségünk, és egy hosszú távú stratégiára van szükségünk az ingatlanokkal uh, kapcsolatban. Merci. Oké. Okay. Uh, Köszönöm szépen, hogyha rendben van, ha rendben van, akkor Gressle asszony. Als Ordnung fällt mir vor allem die... Mivel én a uh, költségvetés ellenőrzéssel foglalkozok. tudom, hogy milyen sok szabálynak kell itt megfelelni. Az első kérdésem az az lenne, hogy készüljön arra, hogy hivatali ideje alatt egy összefoglalást készítsen minden alappal kapcsolatban, és hogy megnevezze az egyes alapokkal kapcsolatban a lényeges fejezeteket. A második kérdés az ön által igazságos brokerre vonatkozik, mennyire lesz igazságos akkor, amikor a külügyi szolgálatról van szó, hiszen nem tudjuk még, hogy mi lesz a helyzet ezzel a szolgálattal, nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni, mennyi költsége lesz ennek. Az Európai Bizottság, hogyha az Európai Parlamentet itt maga mellé szeretne állítani, akkor bizonyos kérdésekben meg kell állapodni, Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Lewandowski. Köszönöm, Lewandowski úr. Inge eh, Gressle már rámutatott a különböző módosításokra, a költségvetési rendelet múltjára, Ezt szeretném elmondani, hogy az ön részvétele által az Európai Parlament sokkal jobban részt a 2006-os módosításban. Most már együtt döntési eljárás van, tehát a költségvetési rendeletre mindig is az együttdöntési eljárás vonatkozik. Nem igazán értem az első kérdését, és azt javasolták a meghallgatás előtt, hogyha nem értek valamit, akkor mondjam azt, hogy még nem állok kész, nem szeretném ezt a kérdést most megválaszolni, tehát szeretném ezt kihasználni ezt az alkalmat erre. Ami az igazságos broker kérdését illeti, adják meg nekem a lehetőséget, és meg szeretném mutatni, hogy hogyan állok ehhez a kérdéshez, hogy legyen itt a gyorsított eljárás, vagy nem. Igen, ismerem ezt a vitát, hiszen Ashton Baronot is figyelmeztettem arra, hogy um, valószínűleg konfliktusra fogunk kerülni a parlament állásorolásával, mert hogyha egy külső szolgáltra van szükségünk április végére, akkor mindenképpen gyorsan kell eljárnunk, és ez nincs benne az állásorolásban. Hogyha a 17-es pontot veszük figyelemben az állásorolásban, akkor ott láthatunk egy kis rugalmasságot, akkor azt láthatjuk, hogy nem feltétlenül kell ezt így megvalósítani, de tudják, hogy, hogy, hogy, hogy rugalmas vagyok. Ingeborg teljes mértékben elégedett ezzel a válaszsal. Súrján László következik. Én is elégedett vagyok a biztos jelölt úrnak például avval a felütésével, hogy rögtön a nyelvi sokszínűség és az anyanyelv használat mellett kiállt, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament, mint a költségvetési hatóság egyik karja, a saját politikáját szeretné számokban kifejezve látni a költségvetésben. Ez a politika a parlament összetételének folyamánya, Fő jelszavai a biztonság, a gazdasági növekedés, a szabadság, utána szükséges dolgok, mint a klímaváltozás. Szívem szerint hozzátenném a szociális ügyeket is, de hát azokban a fő feladat a szagállamokra esik. Na most a parlament alul, a költségvetés sok fejezete alulfinanszírozott az új elképzeléseket a legfontosabb, legnagyobb kiadások terhére, a mezőgazdaság és a kohéziós kiadások terhére akarják megvalósítani. Lát-e lehetőséget biztos jelölt úr a kohéziós kiadások csökkentésére olyan szituációban, amikor jelenleg a legnagyobb a regionális eltérés a unió különböző területén? köszönöm, Monsieur Lewandowski. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Lewandowski úr következik. Köszönöm szépen. Hát ezek a legújabb tapasztalataink a 2010-es költségvetési tárgyalásokat illetően. A, ahogy tudja, én is egyedül beszéltem egy kicsit a multilingualizmus támogatója ként, de nagyon gyakorlatias vagyok, és ezért beszélek angolul. Lehet, hogy a, ha, ha, ha használnám a tolmácsolást, akkor lehet, hogy, hogy nem tartanánk ennyire előre. Habár minden nyelvet egyformán szeretnénk kezelni, néha ez nem sikerül. Azt is tudják, mert ezt is tudja, hogy ön a, hiszen ön a jelő, jelentéstevő, Tudjuk, hogy itt az ötös fejezetnél a mentő a mezőgazdaság számára lett megadva, de tudjuk, hogy támogatni kellett, finanszírozni kellett az európai gazdaságélénkítési tervet is, és ez óriási teher volt a 2010-es költségvetésnek, de Eltekintve a közvetlen kifizetésektől kevésbé volt előre látható a helyzet. Itt volt például a tejalap. Ez nagyon jól illusztrálja ezt. Most már az árak növekednek ebben a szektorban, és nagyon kétségbejtő volt a helyzet, akkor, amikor a 2010-es költségvetésről tárgyaltunk. Tehát nagyon óvatos lennék abban a tekintetben, hogy a mezőgazdasági fejezet csökkentéséről beszéljek, mert a mezőgazdasági politika természete az, hogy beavatkoznak a piacban. A mezőgazdasági politika nagyon bonyolult, teljesen más, mint a gazdasági politikák működése. Tehát kevésbé látható a mezőgazdasági politika. Szidonia Jedevska. Köszönöm szépen, Szidonia Jedevska következik. Moje pytanie dotyczy budżetu wspólnot na... Az én kérdésem a közösségköltségvetésre vonatkozik 2011-re vonatkozólag. Szeretném megkérdezni azt, hogy milyen kihívást lát a jövőt illetően. A 2011-es költségvetés lesz az a költségvetés, amit a Lisszaboni szerződéssel fogunk létrehozni. Ez egy teljesen új dolog lesz. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a külügyi politika finanszírozásának is megfeleljen, az energiabiztonságosság biztonságosság finanszírozásának is megfeleljen, és az Európai Unió biztosítsa azt, hogy a kohéziós politikát a megfelelő módon lehessen alkalmazni. Ezen kívül itt van még az a kérdés is, hogy a 2011-es költségvetés mit jelent majd az európai intézmények finanszírozás, finanszírozás szempontjából a itt dolgozókat illetően. A kérdésem még az is lenne, hogy mit gondol ön a költségvetési tervezetről, ezt korábban fogják -e majd közreadni, remélhetőleg igen, az önvezetés alatt. Lewandowski úr válasza következik. Egyrésztről engedjék meg, hogy e angolul folytassam. A költségvetési folyamatot illetően most arra van szükségünk, hogy megnézzük azt, hogyan fogunk eljárni. Megpróbáltunk egy gyakorlati időbeli tervet létrehozni, de áprilisban meg kell állapodnunk a egyeztető bizottságról, illetve más kérdésekről is, amelyek Lisszaboni szerződéshez kötődnek, annak érdekében, hogy gördülékenyen haladjanak a költségvetési dolgok ahogy általában lehetséges az, hogy lesznek előre nem látott intervenciók, főként a külügyi politika területén, és foglalkoznunk kell ezekkel, illetve foglalkozni kell a kozlodói erőmű kérdésével, ez 75 milliót jelent. Ez nagyon nagy kérdés volt a 2010-es költségvetés kapcsán is de ugyanígy 2011 számára is fontos lesz ez a kérdés. 50 millió eurót kell találnunk legalább a környezetvédelmi célkütőzések tekintetében. Itt van még a Kopernikus és más programok is. Tehát az EK nak bizonyos tartalmáról már most is gondolkodunk, de az átmeneti megalapodások alapján kell eljárnunk. Ezután következik a megalapodás, amelyet majd úgynevezett soft law-vá fognak átalakítani nyilatkozatok formájában, és ezen, ezután következik az európai intézmények igazi jogszabálya. Csak néhány kihívást említettem meg a költségvetést illetően. és bizonyos tartalékokat is létre kell hoznunk. Most a tartalékokkal kapcsolatban is már köz, együttdöntési eljárás fog megvalósulni, ez is egy újdonság, szeretném ezt elmondani a kollégáknak. Köszönöm szépen, Szidónia, most pedig elértünk a feliratkozott felszólalók listájára. Nagyon jól betartottuk az időt, most pedig plusz kérdésekre van lehetőség, és Lewandowski úr egy percben fogja megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Hübner asszonyt megemlítette már a 2013-as politikákkal kapcsolatos kétségeket, hogyan tudnám meggyőzni a kollégáit a DJ budgetben, illetve a bizottságban, hogy ne renacionalizálják a politikákat 2013 után. 2013 után számos újabb költségvetési kérdés fog felmerülni, ezt már elmítette akkor, amikor arról beszélt, hogy át kell tekinteni majd a következő pénzügyi, illetve a jelenlegi pénzügyi tervet itt nem csak az általános költségvetést, a plafonokat kell megnézni, hanem a prioritásokat is lehet, hogy egy bizonyos radikális változások létrejöhetnének az egyes költségvetési fejezetekben. Köszönöm szépen, Lewandowski úr válasza következik. Úgy gondolom, hogy a nem hivatalos dokumentumokat kellene megnézni, non-papereket, mert Hübner asszony és Barroso úr között volt bizonyos levélváltás, és itt volt javaslata a korábbi biztosnak. Felmerült a renacionalizáció kérdése, az egyetlen érv, amelyre gondoltuk, az az, hogy megértem azt, hogyha azt szeretnénk, hogy koncentrálódjanak a prioritások a, a, a egyes politikákban, akkor ezt nem alulról felfele, hanem felülről lefele kell eh, létrehoznunk, de én nem szeretném ezt az érvet alkalmazni, nem értek egyet ezzel a megközelítéssel, és nem hiszem, hogy ez meg fog jelenni. Senki nem beszél most az úgynevezett non-paperről, erről a nem létező dokumentumról. Köszönöm, Lavia úr, egy eh, perc, és nem több majd a biztos úr megválaszolja, majd Eglond úr következik. Köszönöm szépen. Lewandowski úr, azt hallhattuk, hogy nem tudja, hogy mi és a tartalma ennek az úgynevezett non-papernek. Ez a dokumentum a bizottságtól származik, de senki nem akarja ezt magára vállalni. Tehát ön nem igazán ért egyet ennek a tartalmával, de a meghallgatás során ön elmondta, hogy nem igazán szeretné, hogyha a mezőgazdasági politikát renacionalizálnak, ezért ennél a politikánál még mindig vannak bizonyos felhők és költségvetési vonzatok. Az lenne a kérdésem és a kérdésem az lenne, hogy úgy gondolja-e, hogy a finanszírozás mértékét meg kell -e tartani a jelenlegi szinten? Le, Lewandowski úr válasza. A kohézióval kapcsolatban számomra ez egy nem létező dokumentum, egy non-paper, ami pedig az mezőgazdaságot illeti, ez már megtörtént, hiszen ez a 2002-es Sirák-Schröder megállapodás eredménye, nyomon követése. Itt 33%-ra csökkentik a kiadásokat a mezőgazdaságnál 2013-ra. 75 millió plusz a kohézió, itt az összeg. A tagállamok a kohéziót támogatják, és a mezőgazdaság esetében pedig a mezőgazdasági miniszterek találkoznak, és itt mindenképpen foglalkozni kell ezekkel a költségekkel. Eglon úr következik egy percre. Elnök úr, köszönöm, hogy ilyen rugalmas. Lewandowski úr, hagyd térjek vissza a kutatás és fejlesztési keretprogramra, ezt már korábban feltették ezt a kérdést, a hetedik keretprogramról van szó, illetve ennek értékeléséről, amelyet összekötnek majd a következő félidős felülvizsgálattal. A kérdésem az az, hogy mi lenne ön szerint a megfelelő időpontja a féléves felülvizsgálat, félidős felülvizsgálatnak a hetedik keretprogrammal kapcsolatban. On one side, on one side this is a serious... válasza. Ez egy nagyon fontos kérdés, óriási kiadás ez az 1A fejezeten belül. Az a probléma itt, hogy óriási a bürokrácia. Itt és itt valóban visszaáramlik a pénz a, a tagállamokhoz. A kérdés az, az, hogy hogyan tudjuk a kedvezményezetnek valóban megadni ezt a támogatást, hogyan tudjuk eljutatni hozzájuk ezt. Úgy gondolom, hogy itt a méret kérdéséről van szó, csökkentették itt az összegeket az 1A fejezetben, a bizottság javaslatában 20%-kal csökkentettük itt az összegeket, de számomra a kérdés az az, hogy mit tudunk létrehozni, nem pedig itt a mennyiséggel kapcsolatos kérdés számomra fontos. Itt, kölcs, itt csökkentések voltak azért, mert a meghatározott összeget nem használták fel, ez ott volna a válaszom. Uh... Nous n'avons plus que trois minutes. Köszönöm szépen. Most még három percünk maradt ebben a teremben. Több időt nem maradhatunk. Szeretném megköszönni a biztos jelölt úrnak azt, hogy eljött hozzánk, és nagyon kompetens módon válaszolt a kérdéseinkre. Valóban pontosan, türelmesen válaszolt a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy minden képviselő nagyra becsülte ezt. Köszönöm szépen a Költségvetési Bizottság képviselőinek, a többi szakbizottság képviselőinek azt, hogy betartották a játékszabályainkat a felszólalás idővel kapcsolatban. Lewandowski úr vegyes érzelmekkel láttuk ma önt itt. Lehet, hogy voltak olyanok is, akik féltékenyek, irigyek voltak önre, mert szívesen lennének az ön eh, helyében, és úgy gondolom, hogy főként a fiatalabb kollégák eh, szeretnének majd egyszer az ön mondokaiba lépni. Ami feltűnt számomra ezen nagyon intenzív vita során, hogy azt láthatjuk, hogy eh, változnak a dolgok a kérdések, amelyeket önnek feltettek, azok egy olyan személyhez szóltak, aki akár lehetett volna mezőgazdasági biztos jelölt is, vagy kutatási biztos jelölt is, vagy akár közlekedési biztos jelölt is. Ez azt mutatja, hogy a Lisszaboni szerződésben a költségvetési biztos a kollégiumon belül ugyanannyira fontos, mint egy pénzügyminiszter egy nemzeti kormányban. Korábban ez nem így volt, de így kell ennek lennie. Többször elmondta, és ezt megértjük, hogy természetesen a politikai helyzetet is figyelembe kell vennie, realistának kell lennie. Ezt értjük, de az Európai Unióban a realistának lenni, ez nem mindig lehetséges. Néha tényeket kell figyelembe venni, de nem szabad fatalistán eljárni. Európában pedig, pedig nincs fatalizmus. Azt hiszem, hogy az eszmecsere ma délután arra mutatott rá, hogy vannak eltérések, nem kicsik. Szeretnénk maximálisan kihasználni azokat a hatásköröket, amelyekkel a Lisszaboni szerződés ruház fel minket, persze figyelembe véve az európai politikai helyzetet, a nemzetközi helyzetet, illetve a gazdasági helyzetet, anélkül, hogy a fatalitásokat elfogadnánk, és ugyanakkor kreatívak legyünk. Köszönöm szépen, Lewandowski úr, sok sikert kívánok önnek!